So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Da ist unsere erste Tekintettel arra, hogy ez az első ülésünk a karácsonyi szünet után, szeretnék mindenkit szeretettel üdvözölni, és szeretnék mindenkinek egyúttal boldog új évet is kívánni. Nagyon remélem, hogy mindenkinek sikerült feltöltenie újra az akkumulátorait a karácsonyi szünetben, hiszen újra elkezdjük a munkát, új tanácsi elnökségünk van, és nagyon sok olyan ügy van, amivel foglalkoznunk kell, tehát nagyon sok munka vár ránk, de ennek ellenére mindenkinek egészségben és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok! A 25-ös napirendi pontot, az Ulber jelentést el fogjuk halasztani február 19-ére. Mert? És ennyi lett volna a napi rendel kapcsolatos megjegyzésem, hogyha nincsen ellenvetés, akkor ebben a formában elfogadjuk, elfogadottnak tekintjük a napirendet. Máltai, észt, horvát nyelv kivételével minden nyelvet hallgathatnak. Tizenhét és 18 óra között vendégek érkeznek a körünkbe nevezetesen a Rúr vidékről érkező főpolgármesterek, akik a meghívásomra vesznek részt az ülésünkön. Nincs angol fordítás. Ellenőrizhetjük esetleg? Megismétlem, tehát 17 és 18 óra között a Rúrvidékről érkeznek körünkbe főpolgármesterek, akik részt vesznek a meghívásomra az ülésünkön. Remélhetőleg lesz férőhely még a számukra. Glenis Wilmot kolléga meghívására a BBC forgatócsoportja is jelen lesz. Felvételeket fognak készíteni. A nézők tájékoztatás felszólalásra véget, és szeretnék arra is emlékeztetni, hogy van egy külön képzés, rövid idővel ezelőtt bevezettük az E üléseknek, tehát a papírmentes üléseknek a gyakorlatát, azok, akik ebben részt kívánnak venni kollégaként vagy asszisztensként, azok megtehetik ezt, a mai napon és a holnapi napon 14 és 15 óra között lesz egy ezzel kapcsolatos képzés, tehát az e-bizottsággal kapcsolatos képzés. Aki ezen részt kíván venni, azt szeretettel várjuk. Akinek kérdése van, az felteheti ott azokat. Az ötödik közleményem a következő lenne. Horvátországba küldtünk egy delegációt, ennek a delegációnak a jelentését az Envi szakbizottság honlapján írásbeli formában is olvashatják, aki információkat igényel, az ott megtalálja azokat. Áttérünk akkor a jegyzőkönyvekre. November 12-i Zsóvos meghallgatási jegyzőkönyve és az e- e- kereskedelemmel kapcsolatos november 13-ai meghallgatási jegyzőkönyve is rendelkezésre áll, amiket elfogadottnak tekintünk, és akkor át is térünk vendégünkre, ahogy már bejelentettem, az ír tanácsi elnökség elindult, ma pedig a mezőgazdasági élelmiszeripari és tengerészeti miniszter Simon Coveney van itt körünkbe. Már az előzetes megbeszélések során elmondtuk, hogy nagyon sok a feladatunk, az agrárpolitika reformja, ahol cselekvésre van szükség, de hát a halászati politika reformja is küszöbön áll, és más dolgok, úgyhogy nagyon sok munka lesz a parlament, a parlamenti előadók, árnyék előadók, és úgy általában minden képviselő és természetesen a tanácsi elnökség számára is, hogy sikeres legyen mindez. Ma pedig szeretnék felhasználni az alkalmat arra, hogy önnel itt eszmecserét folytassunk arról, hogy hol vannak a mi prioritásaink, a számunkra fontos kérdések, és kérjük, hogy ezeket vigye el útra való úl a tárgyalásaira. Környezetvédelmi szakbizottságként van véleményünk, egy nagyon erős is állásfoglalásunk a, a halászati politikával kapcsolatban, de az agrárpolitikában is állást foglaltunk jelentések formájában és nekünk az a szándékunk, hogy ez a, ezek a vélemények legalább nyomokban megjelenjenek a politikában, de ezt most akkor egyelőre ennyiben hagynám, most akkor megnyitom az eszmecsere lehetőségét, és felkérem önt, miniszter úr, hogy tartsa meg bevezetőjét. Thank you very much, uh, Chair, and um... Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a lehetőséget, hogy megtartatom ezt a prezentációt. Örülök az azt követő vitának is, a kérdés válaszok szekciónak. Én is voltam európai parlamenti képviselő, úgyhogy tudom, hogy mennyire jelentős ez a szakbizottság. Az egyik legelfoglaltabb jogalkotási szempontból. És hát persze annyira sok különféle területtel foglalkoznak, klímaváltozás, egészségügy, környezetvédelem, kultúra, és annyi különböző ügyjel foglalkoznak, még e felett is, állatjóléttől kezdve a címkézésig, hogy tudom, hogy ma is egy nagyon sűrű napjuk lesz, három különböző minisztert hallgatnak meg ma, mezőgazdasági miniszter, környezetvédelmi miniszter, és egy egészségügyi miniszter is ellátogat önökhöz. Jó, hogyha reggel mindjárt a mezőgazdasággal kezdjük, de szeretném hangsúlyozni, hogy az elkövetkezendő 5-6 hónapban nagyon ambíciózus menetrendet tűztünk magunk elé. Mezőgazdaság és halászati szempontból is, és az ezekhez kapcsolódó témák szempontjából is, mert az Európai Unió kollektíven megpróbálja véglegesíteni a közös agrárpolitika és a közös halászati politika új döntéshozatali mechanizmusát a Lisszabon után. Erre még korábbiakban nem került sor, és sokkal több tagállam van ráadásul, mint bármikor korábban. Úgyhogy nagyon jelentős politikai kihívás ez, a döntéshozatali folyamat és annak a menetrendje, valamint a maguk a döntések szempontjából és ráadásul egy olyan időkereten belül próbálkozunk meg ezzel, ami szintén példátlan. A döntéshozata menetrendjének meghatározása, a három oldalú tárgyalások és az együtt döntési eljárás révén remélhetőleg a két nagy dosszién belül a közös agrár és a közös halászati politika esetében is tudjuk véglegesíteni a változtatásokat azért ragaszkodik a mi elnökségünk ahhoz, hogy ennyire ambíciózusak vagyunk, mert nagyon kockázatosak ezek a területek. A két közös agrár és közös halászati politika területén is muszáj az elkövetkezendő öt hónapban előrelépést tenni, hogyha még ezen terminus alatt, parlamenti ciklus alatt a reformokat véglegesíteni szeretnénk, hiszen a következő évben európai választások lesznek. Most az elnökség prioritásait szeretném bemutatni, különösen a Parlament Környezetvédelmi Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságának legérdekesebb témákra, például a KAP reformjavaslatra szeretnék központosítani, hiszen az én szempontomból ez lesz az egyik legfontosabb feladat az elkövetkezendő hónapokban. De az élelnökség általános prioritásairól is, és a klímaprogramunkról is szeretnék, vagy mint más jogalkotási javaslatokról is szórnék pár szót. Most tehát az általános politikai célkitűzésekről az ír elnökség alatt. Az ír elnökség témája három szóban foglalható össze, stabilitás, munkahelyek és növekedés. Arra összpontosítunk, hogy javítsuk az Európa globális versenyképességét, az gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést elősegítsük, erre minden országnak szüksége van. E tekintetben szektori ágazati politikai prioritásaink megújuló és fenntartható gazdasági növekedést szeretnének elérni az Európa 2020-as stratégia révén. Most a közös agrár és halászati politikára térnék át. A közös agrárpolitika és a közös halászati politika reformjáról szóló tárgyalásra fogják dominálni az elkövetkezendő hónapokat. Ezek a élelmiszerre ágazat jövőjére nagyon jelentős hatással lesznek az elkövetkezendő hónapokban. Az ír elnökségnek az a célja, hogy 2013. júniusáig mindkét reformcsomagról megszülessen a politikai egyetértés. Más témák. Az Európai Bizottság egy nagyon jelentős reformcsomagot fog az állat- és növényegészségügy területén, a hivatos ellenőrzések, valamint a vetőmagok területén kiadni, 2013 második negyedévében. Tavaly kellett volna, hogy ezt kiadják, de úgy tűnik, hogy majd májusra, március körülre készülnek el. Ez egy nagyon fontos tervezett csomag, amely egységes szövegbe foglalja és modernizálja az Európai Unió harmonizált állat és növényegészségügyi szabályait. Az ír elnökség vezető szerepet fog vállalni a tanácsban hogy június végére végezzünk ezzel a munkával. Ennek a csomagnak az egyik eleme az élelmiszer és takarmánykiadásokról szóló rendelet remélhetőleg már februárban nyilvánosságra kerül, Írország pedig szeretné ezt a jogszabálytervezetet a kitűzött idén december 31-i dátum előtt elfogadni. Tudom, hogy nagyon jelentős eljárásbeli kihívás fog előttük állni ezzel a csomaggal kapcsolatban, mert már az új éves pénzügyi kerethez kapcsolódik, ami 2014. január 1-én fog hatályba lépni az ír elnökség, tanácsi ordiról készen áll, hogy minden erőfeszítés megtegyen ennek érdekében. Remélem, hogy az önök szakbizottságán számára is lehetséges lesz ugyanez. A méz javaslattal kapcsolatban tudom, hogy a szakbizottság néhány tagja nagyon érdeklődik ez iránt. Az ír elnökség az első technikai vizsgálatot munkacsoporti szinten január 18-ára irányozta elő. Ez a javaslat a célozza, hogy a pollent tekintsük természetes alkotóelemnek, a méz természetes alkotóelemének, és nem összetevőnek. A bizottság vizsgálja a javaslatot, és nagy érdeklődéssel várjuk a szakbizottság, e-szakbizottság holnapi vitájának eredményét is. Szerintünk egy első olvasat közötti megállapodás a parlamenttel június végéig elképzelhető. Nem hiszem, hogy nagyon nagy különbségek lesznek majd a parlament és a tanács vélemények között ez ügyben. A reggeli csomaggal, az úgynevezett reggeli csomaggal kapcsolatban a szakbizottságuk elnöke nagyon jól tudja, hogy a rendelettervezet az úgynevezett reggeli irányelvekkel kapcsolatban kapcsolódik ahhoz, hogy össze kell hangolni a bizottságnak adott hatásköröket a Lisszaboni szerződéssel. Öt irányelvről van szó, csokoládé, kávé, cukrok, dzsemek és tejporokkal kapcsolatos irányelvről. Az általános megközelítésről már sikerült megállapodni, és ha jól tudom, az Európai Tanács és Parlament álláspontjai elég közel állnak egymáshoz. Bár persze soha nem egyeznek meg teljesen. Az ír elnökség kéztárgyásokat folytatni az Európai Parlamenttel és a bizottsággal március elejétől, tehát azután, hogy ez a szakbizottság jelentés tervezetét elfogadta, amit várhatólag február 20-áig megtesznek. Aztán a kettelésből tartott kísérletok dossziéjával kapcsolatban folytatjuk a tárgyalásokat a parlamenttel, amelyek megkezdődtek már a ciprusi elnökség alatt is, és nem sokára sor kerül a harmadik háromoldalú párbeszédre. Utána a szarvasmarhák elektronikus azonosításáról és a marha címkézésről is folytatjuk a tárgyalásokat. Mindkét területtel kapcsolatban ambíciózus céljaink vannak, és szeretnénk első olvasatban megállapodásra jutni a parlamenttel együttműködésben, ha lehetséges ez. Az erdészeti ágazat. Tudom, hogy ezzel kapcsolatban is nagyon határozott véleményeik vannak. Egy jogilag kötelező érvényű megállapodás tervezetről fogunk tárgyalni. 2013 első felében szeretnénk a két utolsó tárgyási fordulót lefolytatni. Annak érdekében, hogy a, az erdők védelme és fenntartható kezelése megvalósuljon Európában. Az írnökség szeretné, hogyha megvalósulna ez a megállapodás, és ezért egy erdészeti stratégiát várunk az Európai Bizottságtól, ami az Európai Unió erdő hálózatának a kezeléséről szóló tárgyalások keretét fogja képezni. És most még két jelentős témáról, amelyek a munkám döntő részét fogják kitenni az elkövetkezendő hónapokban. Először is a közös halászati politika. Tegnap is már nagyon hasznos vitát folytattunk a Szalászati Szakbizottságban ezzel kapcsolatban. Az ír elnökség fő prioritása az, hogy politikai megállapodásra jusson az Európai Parlamente a halászati politikai reformcsomagról. Minden egyes rendelet esetében már elérhető az első vagy a második olvasat kezdeti verziója de elkötelezettségre lesz szükség mindhárom intézmény részéről, hogy folytatni tudjuk a munkát. Az ír elnökség kész a párbeszédre az Európai Parlamenttel, mihelyt erre lehetősége nyílik, hogy politikai mm, megállapodásra jussanak a társtörvényalkotók. Mindkét intézménynek gyorsan kell dolgoznia, persze nem szabad elhamarkodni, de muszáj szorosan együttműködni és gyorsan morko, mű, dolgozni, hogy időben végezzünk ezzel a munkával. Aztán a közös agrárpolitika reformja. Ahogy már korábban is mondtam, Írországnak az a célja, hogy politikai megállapodásra jussunk ezzel a reformcsomaggal kapcsolatban a három intézmény között június végéig. Azt hiszem érdemes emlékeztetni az embereket arra, hogy négy évet tárgyalunk erről a kapreformról, és most már muszáj egy kicsit előmozdítani a vitát, hogy előre lépjünk a döntéshozatal felé. Tisztában vagyok azzal, hogy az ambíciózus cél intenzív munkára lesz szükség, és jelentős kompromisszumokra minden oldalról. Három dologra van szükség. Először is a több éves pénzügyi keletről megállapodásra kell jutni 2013 elején. Reméljük, hogy erre február 7-8-a körül sor kerül, amikor az államfők találkoznak. Remélem, hogy hát úgy érzem egyre nagyobb a bizalom az iránt, hogy ez meg fog történni. Aztán nagyon gyorsan haladnunk kell a felmaradó technikai és politikai ügyekben, hogy a tanácsban a lehető leghamarabb megszülessen a megállapodás. A fennmaradó kérdések a legkényesebbek, a legnehezebb tárgyalási témák, de reméljük azt, hogy a tárgyalás álláspontját a márciusi ülésen sikerül kialakítani, hogy a, legalább a tanácsnak meglegyen a fő kapreforma kapcsolatos tárgyalási álláspontja már május, már februárban, és a fennálló kérdésekről pedig legalább márciusban tudjanak dönteni. Amikor önök márciusban a plenárison fogják a kapot ö, vizsgálni, remélhetőleg ez után majd a remélem, hogy a szakbizottságuknak a véleményét is majd be tudjuk építeni az erről szóló vitába. Hogyha sikerül a tanácsi tárgyalási álláspontot véglegesíteni márciusban, akkor a mind a három intézmény, a parlament, a bizottság és tanács is aktívan részt kell, hogy vegye majd a három oldalú tárgyalásokban, hogy sikerüljön június végéig az együtt döntési eljárást véglegesíteni. Nem lesz könnyű feladat, de remélem lehetséges. Jó jelek vannak, és remélhetőleg az Európai Tanács tehát a többéves pénzügyi keretről megállapodásra tud jutni. Remélhetőleg olyan lesz ez a megállapodás, amihez az Európai Parlament is hozzájárulását tudja adni. Az a realitás, hogy a megállapodás megkötése nem a szakbizottság és nem az ír elnökség kezében van egyedül még két másik feltételre is összpontosítanunk kell, amiért viszont mi vagyunk felelősek. Meg fogok mindent tenni annak érdekében, hogy a felmaradó kérdésekről megszülessen a tanácsi vélemény március végéig. Tudom, hogy ez is ambíciózus cél, és nagyon sok erőfeszítésre és kompromisszumra lesz szükség, de ez az egyetlen módja annak, hogy az átfogó célt, a politikai megállapodást meg tudjuk kötni nagyon komoly elkötelezettségre lesz szükség mind a három intézmény részéről, hogy ez a politikai megállapodás időben megszülessen. A szakbizottságnak ugyan nem elsődleges felelőssége ez a téma, de rendkívül érdeklődik, különösen a kap környezetbarátabbá tétele iránt. Nagy érdeklődéssel olvastam a véleményeiket a témával kapcsolatban, a közvetlen kifizetésekről és a vidékfejlesztési javaslatokról is, de a fő feladatom az elkövetkezendő hónapokban, mint a mezőgazdasági miniszterek tanácsa elnöke, az lesz, hogy kiegyensúlyozott megállapodásra jussunk, amit mindenki el tud fogadni. A környezetbarát tétel rendkívül összetett téma, és a bizottsági megközelítést is el kell foglalkoznunk, fogadnunk az első pillér alatti kritériumokról. Még mindig nagyon sok nyitott kérdés maradt, például az, hogy mi lesz az aktiválási határ, milyen százalékok és milyen rugalmasság lesz szükséges a tagállamok számára, amelyek nagyon különbözőek topográfiai és, és geográfiai szempontból. Szeretnénk folytatni az előrehaladást, amit a Dán és Ciprusi elnökség már megkezdett. Együttműködünk a tagállamokkal, és remélhetőleg olyan kompromisszumra jutunk, amit mindenki támogatni tud majd. Végül, hadd mondjam el, hogy amikor ezelőtt a szakbizottsági ülés előtt egy tájékoztatót kaptam, az a munka, amit eddig elvégeztem, főleg a közös agrár és halászati politika részleteire vonatkozott. De amikor látjuk, hogy ennek a szakbizottságnak mennyi más területre is kiterjed az érdeklődése, arra számítok, hogy gyakorlatilag bármiről kérdezhetnek engem itt ebben a szakbizottságban. Megpróbálok majd a lehető legjobb tudásom szerint válaszolni is, de hangsúlyozném, hogy az általam elnökölt tanács főleg a kap és a közös halászati politika reformjára fog összpontosítani, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel tudjuk a legnagyobb hatást elérni majd a közös politikát. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen, miniszter úr. Két kérdés kört fogunk tartani. Ezt hagyományosan így tesszük, ezt a parlamentben korábban végzett munkája idejéből még ismerheti. A koordinátorok kapnak szót elsőként utána pedig az egyéb kollégák is eh, lehetőséget kapnak kérdések feltételére. Elsőként Richard Zéber. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen, tanácsi elnök úr, hogy eljött a körünkbe és bemutatta az ír elnökségi programot. Eh, nyilvánvalóan ön is tudja, el tudja képzelni, hogy az ön által is említett screening számunkra a legfontosabb, a bemutatójában nagyon általánosan foglalmazott ezzel kapcsolatban, de arra kérném, hogy talán engedjen számunkra a nagyobb betekintést, hogy mi az önök konkrét elképzelései elnökségként ezen a területen. Ismerjük a biztonsági javaslatot. Első pillérben a 30 százalék e, jut a greeningre, a kizöldítésre. E, tudnak ezzel együtt élni, vagy esetleg más elképzeléseik vannak? Aztán ismerik azt is, hogy nagyon sok e, ország fektetett be ezen a területen ezekre az intézkedésekre, különösen a második pillérben. Ők azt várják, hogy a programban, a második pillérben kiosztandó pénzek a jövőben is azonos szinten maradjanak. Tehát azok, akik már előrébb vannak egy lépéssel, azok ne szenvedjenek hátrányt csak azért, mert már előre haladottabb állapotban vannak a dolgok. Aztán vannak ugye olyan országok is, akiknek a topográfiája különleges ahogy látja, itt van két intézkedés, ezeket párhuzamosan lehet lefolytatni egymással, vagy más az elképzelésük. Aztán van itt a biodiverzitással és a művelés alól való kivétellel kapcsolatos elképzelések, a bizottsági javaslat 10%-ról szól. Önök milyen célokat tűztek ki maguk elé, és milyen standard kritériumokat tudnak elfogadni a bizottság részéről. Hogy néz ki ez ezzel kapcsolatos tanácsi vita? Ma és holnap lesz az Agrár Szakbizottságban kb. 800 módosító indítványról a szavazás. Itt két napig fog tartani a szavazás. Ahogy hallottam, a javasolt kompromisszumok nagyon is összetettek, és nagyon is meg fogják terhelni bürokratikus szempontból az apparátust. Ön lát-e arra lehetőséget, hogy a bürokrácia oldaláról kicsikét karcsúbbá tegyük a javaslatot, az egyéb témákat pedig, tehát a közös, agrá, a közös halászati politikával kapcsolatos egyéb kérdéseket pedig átadom a halászati szakértő kollégának. Köszönöm szépen Richard Zébe. Eh, Linda McEwen. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött ma délelőtt hozzánk elmondta, hogy a legfontosabb két dosszié, a halászat és az agrárreform lesz az ön számára. Nos, mind a két kérdéssel ez a szakbizottság is kiemelten foglalkozik. A közös halászati politika reformja számunkra is nagyon fontos, ezt tette az ír elnökség programi egyik kulcs elemévé. Azt hiszem, hogy hosszú időn keresztül a kormányok minden, minden erőfeszítése ellenére sem sikerült jelentősen előrelépnünk, de most itt van előttünk a bizottság javaslata, ami elég ambiciózus, és remélem, hogy érintetlenül túléli az egyeztetéseket ez a javaslat. Hogyan zajlik ez a halászati reforma tanácsban? Azt hiszem, hogy nagyon sok tagállam szeretnék lényegesen megváltoztatni ezt a javaslatot. És eh, ugye régen mindig eh, december végén volt a nagy hadakozás a halászati kvótákon, és eh, közben nem igen sikerült a halászat jövőjét biztosítani ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a plenáris ülésen nem biztos, hogy ugyanolyan szavazati eredmény születik, mint az Agri szakbizottságban. Ez nagyon nehéz vita lesz. Sok kollégát még nem győzték meg az Agriban megkötött kompromisszumok. A parlamentben tehát először is az egész parlament elé kell vinni a közös agrárpolitikát, és ott kell ezt megvitatni, mert bármi is történik a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalásokon, azért tudjuk, hogy nagyjából, hogy mennyi pénzt kap az agrárium, és fontos, hogy ezt a legjobban költsük el. Írországot, az Egyesült Királyságot felrázta a hamburger botrány a közelmúltban. Nem tudom, hogy más országokban is előfordult-e, hogy lóhúst találtak a hamburgerben. És azt szeretném kérdezni, hogy vajon hol hogy történhetett ez meg? Önök milyen eredményre jutottak? Hogy fordulhatott ez elő? Ez mennyit um, árul el nekünk arról, hogy mennyire működik az EU-ban az élelmiszerek címkézése? A parlament megpróbálta az erre vonatkozó jogszabályt szigorítani az előző felülvizsgálat során, és a friss hússal kapcsolatos a származási hely feltüntetését akartuk uh, a címkén uh, mindenképpen feltüntetni első olvasatban ezt a parlament el is fogadta, és akkor a tanácsban született meg az a kompromisszum, hogy erről majd 2014-ben készül egy újabb jelentés. Ha megnézzük a jelenlegi jogszabályokat, a helyzet az, hogy ugye a e, hamburger 99%-a e, húsból van, akkor fel kell tüntetni a származási helyet, de hogyha ez az arány e, alacsonyabb a 90%-nál, akkor már nem. Úgy tűnik, hogy a nagy szupermarketek és a nagy láncok most már nem tudják pontosan, hogy honnan is származik a termékük, vagy a hús, és ez okozza a problémát hogyha 2014-ben készít a bizottság erről egy jelentést, azért jó lenne tudni, hogy most mit gondol erről a tanács. A parlament másik, többi frakciójábeli kollégák is azt akarják, hogy biztonságos élelmiszereket tegyenek csak a fogyasztók. Az én választó kerületemet sokkolta az, ami történt, és ez a lóhús a hamburgerben. Remélem, hogy tanulságokat tudunk majd levonni mindabból, ami az elmúlt hetekben történt. Hogyha esetleg a kollégák nem tájékozottak, gondolom a miniszter úr majd elmagyarázza ezt. Köszönöm szépen, Linda meg Evan, és most Chris Davis következik. Köszönöm, elnök úr! David eh, Cameron eh, most eh, tartja éppen az EU-ra vonatkozó beszédét, én pedig önnel beszélgetek itt. Tegnap a Halászati Szakbizottságban is meghallgattam önt, és azt mondta, hogy néha, hogy most a szubjektív véleményét mondja, és nem annyira e, a soros elnökség képviselőjeként beszél. Ez áldott megkönnyebbülés volt számomra, mert az ön előtt itt járó miniszterek e, hát úgy beszéltek, hogy mint a tanács szócsövei, és e, nem mondták el a saját véleményüket. Visszatérve a közös halászati politikára, 13-10 arányban fogadtuk el a halászati szakbizottságban a közös halászati politikára vonatkozó reformot. Ebben a szakbizottságban 50-0 arányban, 50-0 volt a szavazás eredménye, tehát a, számíthat arra, hogy a néppárti kollégák itt majd a két hét múlva sorra kerül szavazáson megtámogatják a reformot, és nagyon határozott parlamenti tárgyalási pozíció alakul ki. Hát kérdezném a véleményét a következőről. Amennyiben a halászati szakbizottság eredményét elfogadja az egész parlament két hét múlva, akkor ez jó alap lesz a tárgyalásokhoz, ami ennek az alapján nem csak egy csak megállapodás született meg a tanácssal, hanem amelyet valóban meg lehet vetni egy olyan fenntartató halászati politika alapját, ami a halállományok helyreállítását eredményezheti, és a visszadobásokat visszaszorítja. A programjákban szerepel az is, hogy a hosszú távú gazdálkodási tervek kapcsán is meg kell egyezni a tanácsnak és a parlamentnek. Ez a KH közös halászati politika egyik meghatározó eleme lesz a jövőben. Az elmúlt években is sokat beszéltünk erről. Ön már tárgyalt a koordinátorokkal, és nyilván tudja, hogyha nem tudják demonstrálni azt, hogy milyen gyakorlatias kérdéseket kívánnak tenni ezzel kapcsolatban, akkor a halászati szakbizottság lehet, hogy azt fogja mondani, hogy akkor megakadályozzuk a közös halászati politika reformját. Nem mondom azt, hogy ezt, ezt akarnánk, de azért a tárgyalások során valamit be kell dobniuk önöknek is, hogy előre menjen a, az ügy a gazdálkodási tervek alapján. Köszönöm szépen Chris Davisnek. Ezzel lezártuk a koordinátorok hozzászólásait. Miniszter úr, kérem válaszoljam. Először is köszönöm szépen a kérdéseket. Először uh, Rihárd kérdésére, ami a kap kizöldítését illeti. Először is szögezzük le, hogy a kapot sokkal környezetbarátabbá kell tenni. Ez elfogadott a tanácsban, ez a reform mozgató rugója a parlamentben is. Hát most elmondhatom a hivatalos álláspontot, ez az, hogy a tanács még nem véglegesítette az álláspontját a greeninggel kapcsolatban. Hogyha a személyes véleményemet kérdezi, azt hiszem, hogy most elmozdultunk már egy kompromisszum felé, amelynek az alapja a bizottság javaslata lesz, azaz a zöldítés az első pillérben, és a három kritériummal fogunk dolgozni, amiket a bizottság meghatározott, amelynek az alapján egy gazda a zöldítésért tett erőfeszítéseért plusz pénzeket kaphat. Még mindig vita folyik azonban arról, hogy valójában rugalmasabban kell majd ezeket a kritériumokat meghatározni. Ciprus és Svédország ugye nagyon eltérőek a tekintetben, hogy milyen növényeket termesztenek, mekkora a birtokméret, stb. És a, az ő közöttük lévő országok között is nagyon sok a különbség. Ha tehát valamilyen közös politikát szeretnénk kialakítani, egy közös megközelítést az élelmiszer előállítás, a környezetvédelmi standardok, de az egész élelmiszer gazdaság tekintetében az Európai Unióban, akkor mm, több országnak bizonyos mozgásteret, rugalmasságot kell biztosítanunk. De ugyanakkor az kizöldítés szempontjából biztosítani kell azt, hogy legyenek közös normák, szabványok, amikor azt kérjük a gazdáktól, hogy ahhoz, hogy jogosultá váljanak a kifizetésre, tegyenek környezetvédelmi erőfeszítéseket. Ezek a viták már régóta folynak, különböző vélemények vannak, eltérő javaslatok. A, tulajdonképpen az opciók listája, menü pontok sokkal hosszabbakká váltak több kritériumról van most már szó. A három mellé ez a Tudományos Önök Bizottsága is egy negyedik kritériumot javasolt, a úgynevezett green cover A jövőben a bizottság javaslatára fogunk koncentrálni, tehát ez lesz az alapja a tanács végleges álláspontjának. De lesznek módosítások amennyiben, tehát ezen a három területen módosítani eh, fogjuk a bizottság javaslatát. Eh, például itt van a vetésforgó kérdése. Eh, önök egy nem a, a, elté, a növény termesztésben a diverzitás, hanem egy konkrét vetésforgót javasolnak, egyéni gazdaságokra vetítve. A bizottság azt mondja, hogy könnyebb végrehajtani az ő javaslatát egy éven belül, mert ha nem így tesszük, akkor éves alapon kell mindig megítélni, hogy éppen milyen növényt termesztenek az adott földön, és megvan a vetésforgó rotáció ciklusa ezért ennek az, az értékelés nagyon sok bürokratikus nehézséget vetne fel. A vetésforgó sokak számára kedvezőbb, mint a növénytermesztés diverzifikálása egyszerűen. Egyszerűbb, sokkal könnyebb a menedzsment, hiszen egy éven belül lehet az egész birtokon a váltakozó növényeket kezelni és termeszteni. Itt lehet, hogy lesz némi módosítás a bizottság javaslatában. Már megszületett az a felismerés, hogy az a küszöb, ami fölött három növényet, növényt kell termeszteni, ez, ez magasabbra kerül. Eh, hogyha eh, négy hektárral rendel, vagy öt hektárral rendelkező gazdától azt akarjuk kérni, hogy három különböző növényt termeszen a földjén, az lehet, hogy eh, nem észszerű, ezért valószínű, hogy ez a küszöb fel fog menni 10 hektárra. És a javaslat, amit tulajdonképpen a parlamentből jö, is érkezett, önök is, önök szeretnék még növelni a diverzitást, lesz egy küszöb, ami alatt nem lesz ilyen vetésforgó követelmény, és lesz egy olyan küszöb, ahol megkövetelik, hogy, hogy két növényt váltakozva termesztenek, és lesz egy küszöb, ami fölött már három növény, növényt kell váltakozva termeszteni lehet, nem szabad persze teljesen észszerűtlen dolgot megkövetelni a gazdáktól. Ezek a viták még folynak, tehát így a vetéssorgóval kapcsolatban. A másik fontos kérdés az, ekolog, az ökológiai fókusz területek. Fontos, hogy az emberek értsék, miről van szó. A parlagoltatás tulajdonképpen a múltban azt jelentette, hogy nem, nem történt semmi ezeken a földeken. Az ökológiai fókuszterületek azonban ugye egyfajta kvalifikációs kritériumot kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki jogosultá váljon a e, kifizetésekre. Itt ökológiai értéket kell biztosítani az adott földterület számára. Lehet, hogy ez a e, gazdaságnak egy olyan része lesz ez a terület, amelynek aminek jelentős az ökológiai értéke, és tehát ilyen területeket be lehet vonni az ökológiai fókusz területbe. Kicsit eltérő koncepció tehát az ökológiai fókusz terület, illetve a e, korábban a parlagon hagyott föld területet csak persze észszerű ok miatt célszerű kivonni az élelmiszer termelésből. A jövőben is ilyen észszerű indokokat kell majd tudni felsorakoztatni a diversifikált növénytermesztés és az ökológiai érték kapcsán Önök inkább a 10 hektár felé mennek, úgy tudom, a javaslatukban ez volt. Lehet, hogy változni fog még ez a szám, és lehet, hogy elmozdulunk az önök által követendőnek tartott iránytól. Azt hiszem azonban megint csak, hogy a e, parlamentnek e, itt voltak nagyon érdekes javaslatai, e, tehát kiindulnak egy számból, és azután idővel, amikor a gazdaságok hozzászoknak az új realitáshoz, hogy lesznek ilyen ökológiai fókusz területek, akkor emelni lehet ezeket a, a küszöbb értékeket. Folynak tehát a viták erről, és amikor kialakult, lehetőleg, remélhetőleg március végére a végleges tárgyalási álláspont, akkor akkor majd többet fogunk tudni. Ami az állandó gyep területet illeti, ez egy másik támogatásjogosító kritérium. Itt is nagy különbségek vannak az országok között. Van, ahol nagyon pici, kicsi, kis arányt jelent az állandó gyepterület, terület, a legelők, és jelenleg eh, ugye 10 százalékban gondolkodunk egy eh, referencia év kapcsán. Olyan országban, mint Írország, amelynek a, a területének a 85%-kal tekintető állandó gyepterületnek, ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanígy nagyon fontos ez Franciaország számára. Tehát itt, itt is megint csak pragmatikus megoldást kell találni arra, hogy egyrészt hogyan tudjuk megvédeni az állandó gyepterület értékét, de ugyanakkor tegyük lehetővé a különböző növények termesztését is váltakozva, hiszen az ökológiai területek kontextusában azt hiszem, az is nagyon fontos, hogy olyan növényeket termesszünk, amelyek lehetővé teszik a százalékos követelmény teljesítését. A tanácsban ugyancsak vita folyik az egyszerűsítésről. Nem akarjuk azt, hogy a kapreform folyamatában ami végül is azt is jelenti, hogy egyre többen kell, hogy dolgozzanak az ellenőrzésben, a szabályok betartásában, de nem szabad, hogy ez túl bürok, bür, nagy bürokratikus terhet jelessen a gazdák számára. Eredetileg a bizottság, a bizottság eredeti javaslatát elővéve. Itt e- ez is aggályokat fogalmazott meg, hogy az új kapreform nem szabad, hogy az administratív, a bürokratikus e, terheket e, növelje. A bizottság, amikor majd véglegesíti a szabályrendszert, akkor arra fog törekedni, hogy ez a gazdák számára is a lehető legegyszerűbb legyen, és az országok számára is a lehető legegyszerűbben kezelhető és ellenőrizhető rendszer jöjjön létre. Ezekben a kérdésekben kell megegyeznünk, és remélem, hogy ebben a parlament is partnerünk lesz az egyszerűsítéssel egyre többet foglalkoznak a miniszterek, hiszen nekik kell majd az egész rendszert működtetni a saját országukban, és a megfelelő költségvetést ehm, emellé letenni. Linda javaslatára kitérve és a kérdéseire válaszolva, ami közös halászati politikát illeti. A visszadobások az egyik fontos kérdés, hogyan tudjuk megváltoztatni ezt a teljesen elfogadhatatlan gyakorlatot, hogy tulajdonképpen a politika követeli meg a halászoktól, hogy nagyon sok halat visszadobjanak, mert ha túl teljesítették már a kvótát Írországban elkészítettünk egy visszadobás atlaszt a saját halász flottánk amely túl lépi a kótát, hatalmas mennyiségeket dobnak vissza, valahol 40%-át a fogásnak visszadobják, ezt meg kell változtatni a, a közös halászati politika reformja, amiben biztos vagyok, hogy meg fog születni még ebben a parlamenti ciklusban, sőt lehet, hogy a, még a mi soros elnökségünk alatt. Tehát ennek a legnagyobb jelentősége az lenne, hogy az Európai e, Unióban a halászatipar érdekeit is e, figyelembe veszük, de figyelembe veszük azoknak az érdekeit is, akik e, halból élnek, és a halálományok egészségesek kell, hogy maradjanak. A maximális fenntartható hozamokról sokat beszélünk, és ki kell találni egy olyan mechanizmust, amit a halászatipar is elfogad, és nem szabad új, csak új szabályokat alkotni, és a végrehajtás nagyon megnehezíteni. Hát közösen akarunk eljutni a célokat. Nézzük például Írországot. Nálunk viszonylag kicsi a flotta, talán a, az Európai Unióban nálunk van a, a legjobb, a lászat szempontjából legjobb vizek, és 24 százalékáért vagyunk felelősek a víznek. A mi vizeink, minden vizeinken minden napot halásznak a spanyol, dán, francia, holland és egyéb halászhajók. Hogyha azt akarjuk, legalábbis elviekben a halászati ipar támogasson minket, akkor szerintem működés képtelen végrehajtási nehézségeket támasztunk a jelenlegi rendszerben. Ezért a három EU intézménynek együtt ki kell munkálni a olyan gyakorlatias megoldás, amivel megoldjuk a visszadobás problémáját, megoldjuk az MSY, az a legnagyobb fenntartató hozam kérdését, és leegyszerűsítjük segítjük a döntéshozatalt, valamint lehetővé ezt tesszük, hogy azok az országok, ahol, amelyek együtt halásznak egy adott területen, együtt, közösen hozzák meg a döntéseket, ahelyett, hogy egy ilyen hosszadalmas együtt döntési folyamat zajlana az EU intézmények között, ami nagyon frusztrálja a, az érintetteket, beleértve magukat az EU intézményeket is. Tehát a közös halászati politika kapcsán Reméljük, hogy jövő hónap végére elkészül a közös álláspont az általános rendelettel kapcsolatban. Azután a részletszabályokat április végéig dolgozzuk ki, és megint csak párhuzamos úton haladunk majd a parlamenttel, ami a döntéshozatali folyamatban a határidőket illeti. Ugye a parlament is meg kell, hogy kapja a mandátumot a három oldalú egyeztetésekhez, és szerintem remélhetőleg nem kerül sor a határidők módosítására majd. Nagyon ambíciózus, szoros az ütemtervünk, de hát hogyha valami rendkívül történik, például a litván elnökség alatt kell majd akkor továbbvinni a folyamatot, vagy akár a görög elnökség alatt, akkor nehezebbé válik majd lezárni az egész reformot, ha ez áthúzódik jövőre, mert akkor már jönnek az európai parlamenti választások, feláll egy új bizottság, tehát ez tulajdonképpen őszintén szóval tragédia lenne, hogyha a közös halászati politikában és a közös agrárpolitikában nem tudnánk megegyezni még idén, és ez áthúzódna 2014-re. Chris Davis is, és Linda McGovern is rákérdezett az intézményi problémákra. Van egy valós probléma a parlament és a tanács között, a tekintetben, hogy hogyan értelmezik a Lisszaboni szerződést a döntés hozatali hatáskörök tekintetében, a több éves halászati gazdálkodási tervek kapcsán. Itt is szeretnénk előrelépni. Jövő héten lesz az első tanácsülés, és ennek a napi rendjén az egyetlen vita téma ebéd közben kerül majd megvitatásra, éppen ez az intézményi kérdés. Itt várom az előrelépést. De hát őszintén szóval nagyon nehéz lesz. Tudom, hogy a parlament is nagyon nagyon komolyan akarja kikényszeríteni a Lisszaboni szerződésben a parlamentnek garantált jogokat, de a tanács is nagyon határozott a saját hatáskörei védelme tekintetében. Ezért mind a két véleményt valahogy közelíteni kell egymáshoz, és hát politikusként kell majd előre lépni ezen a területen, mert ez segíti majd az egész közös halászati politikát politikában is az előrelépés. Még röviden a lóhamburger kérdéséhez. Hát ez valóban nagyon nagy felzúdulást okozott Nagy-Britanniában, Írországban, az elmúlt hetekben a médiában ez nagy szerepet kapott Írországban van egy élelmiszerbiztonsági hatóság, ez együttműködik az én minisztériumommal, az élelmiszerbiztonság, fogyasztóvédelem, címkézés, stb. kérdésekben. Az élelmiszerbiztonsági ügynökség munkájának egy része az is, hogy mintákat vesznek kiskereskedelmi üzletekben elég nagy rendszerességgel, különböző termékekből, és DNS tesztet végezve határozzák meg pontosan az élelmiszerek összetételét és 21 fagyasztott hamburger, amikből egy olyat találtak, amelyben magas volt a lóhús tartalma. Ezek általában olyan olcsó termékek voltak, amiket vizsgáltak. Ez elfogadhatatlan. Most folyik a vizsgálat ezzel kapcsolatban, van már előrelépés, Egyre több mintát vesznek különböző összetevőkből és magukból a hamburgerekből. Le is állt a termelés, amíg nem járunk az ügy végére. A termékek többségét, ezen termékek többségét az Egyesült Királyságba exportálták, és ott is, Nagy-Britanniában is felbuk egy hasonló kérdés, a vizsgált hamburgerekben találtak DNS vizsgálat során sertéshúst. Amikor két DNS teszt esetben ló vagy sertés hús találnak kis arányban, hát ez véletlenszerűen is bekövetkezhet. Ez függ attól is, hogy hogyan szállítják a terméket. A DNS teszt tulajdonképpen egy fajta ilyen igazságügyi hatósági teszt eljárás, aminek a során eh, szennyeződés is eh, el, eh, okozhat ilyen szennyeződést, hogyha a hentesnél az előállító, a gyártó vonalon egyik héten marhahúst, a következő héten sertéshúst dolgoznak fel, és akkor sertéshús maradványa bekerül a marhahús hamburgerbe. Tehát de e, e, ilyen keresztényezés nem adhat magyarázatot az ebben az esetben talált magas lóhús arányra, és erre valamilyen hiteles választ kell adni, hogy ez hogyan történhetett meg, jelenleg erről folyik a vizsgálat. Az e, ír élelmiszerbiztonsági hatóság kapcsolatban van a brit társhatósággal, és megpróbáljuk ugye közösen garantálni a fogyasztók biztonságát. Egy fontos dolgot szeretnék még kihangsúlyozni, itt ezzel kapcsolatban nincs élelmiszer biztonsági kérdés, ez egy nyomon követhetőségi és címkézési probléma. A legtöbb európai országban ugye esznek lóhúst, ne kreáljunk itt egy jelentős problémát, ami nincs, ami nem létezik. Ez nem élelmiszerbiztonsági probléma. Itt a kérdés, az, a lényeg az, hogy a fogyasztók tudni akarják, jogosultak tudni azt, hogy mit esznek és olyan rendszerekre van szükség, tesztelés, nyomon követhetőség, címkézés, ellenőrzés, olyan rendszerét kell kialakítani, mi biztosítja azt, hogy a fogyasztók pontosan tudják, hogy mit esznek. Erről szól ez az ügy, és remélem, hogy a nem túl távoli jövőben ki fogjuk deríteni, hogy ez hogyan történhetett. Végezetül Chris Davisnek szeretném megköszönni, amit mondott a tegnapi szakbizottsági ülésről. Csak meg tudom erősíteni, amit tegnap is mondtam, megpróbálunk előrelépni az intézményközi kérdésben ezt a szakbizottságot is, és az összes képviselőt arra kérem, hogy dolgozzanak együtt az írelnökség nagyon ambiciózus reformprogramján, hogy a június végéig le tudjuk zárni a KAP és a közös halászati politika reformját. Köszönöm szépen, miniszter úr. Áttérünk a második kérdéskör. Egy hozzászólónk lenne Oken asszony. Dagmar Old Bérend, Morgnátás Nőres, Selhár Gebrandi, Okoni asszony és Óken asszony lesznek a hozzászólók. Ha nincs további jelentkező, akkor lezárom a hozzászólók is, tehát Néha az az érzésem, különösen az élelmiszer címkézés esetében, hogy a saját a saját, tehát emberi táplálkozásra szánt élelmiszereket nem kezeljük olyan szigorúan, mint az állati e, takarmány kérdését. Roth Bérend asszony kap elsőként szólt. Köszönöm szépen, Matthias. Of our chairperson, very elnökünk szavai nagyon jó bevezetőt jelentenek. Gyakorlatilag a címkézésben már az állatok esetében szigorúbbak vagyunk, mint az emberek esetében is. Ez igazából 15 évre ö, tekint vissza ez a gyakorlat, hogy a takarmányokat ilyen szigorúan címkézzük. Jó volt tehát ez a bevezető. A tagállamok nyilván csak válság esetén lépnek. Az elmúlt 20-23 évben az volt a tapasztalatom ebben a házban és a jogszabályalkotás területén az élelmiszer, állategészségügy és fogyasztóvédelem területén, hogy csak ha hirtelen válságok esetén olyan simulékonyá válnak a tagállamok, mint a kasmír, gyakorlatilag kicsúsznak a kezünkből. De visszatérve az élelmiszer címkézésre, továbbra is felháborítónak tartom, hogy nem minden összetevő kerül rá a címkére, és hogyha mindegyik felkerülne, és nem lennénk sikeresek ebben a házban a címkézés területén, és körbenézek az emberek, azt mondják nekem, hogy hát ez annyira nem praktikus, hogyan lehet egy szalámit címkézni? Persze, ismerem az összes érvet, de most itt vannak ezek a hamburgerek. Azt kell mondanom, hogy olyan mennyiségben csökkent Európa szerte a marha hamburger fogyasztás, hogy muszáj lesz lépni. És nem a termék biztonságáról van szó, de nem is erről beszélünk. Arról beszélünk, hogy az emberek saját maguk akarnak döntést hozni a választásukkal kapcsolatban. És óriási vallási csoportok vallási okokból nem esznek lóhúst. És az Európai Unióban még többen nem vesznek, nem esznek semmilyen formában sertéshúst. Vagy azért, mert a vallásuk nem engedi meg, vagy azért, mert nem hisznek abban, hogy ez nekik jó, és nem akarnak hús, ö, sertéshúst tenni. Tehát most hirtelenjében mondjuk a halak esetében is érdemes lesz elgondolkozni a higiénia területéről. 20 évvel ezelőtt felfedeztük azokat a kis kukacokat a halakban, akkor gyorsan elkezdtünk a halak higiéniájáról gondolkozni és jogszabályokat hozni. Utána lehet, hogy már nem is emlékeznek rá, de hogyha visszamegyünk a történelem során, volt egy másik nagy botrány egész Európában, nem csak Németországban, tehát olyan kis kukacok voltak a halban, ami nem élelmiszerbiztonsági ügy volt, de az emberek mégis úgy döntöttek, hogy inkább ilyen halat ők nem esznek. Most ugyanez történt. Az állatok esetében is nagyon fontos a megfelelő címkézés, és remélem, hogy ez a hamburger botrány a fogyasztóvédelem területére is kiterjeszti ezt a figyelmet. Hogyha a különböző összetevőket és alkotóelemeket nem címkézzük, akkor azzal gyakorlatilag felhívunk mindenkit arra, hogy csaljanak. Igen, az csalás, hogyha a marha húsból készült hamburgerbe másfajta hús is bekerül. De hogyha ön szeretne új dolgokat elő, elérni, és hiszen ön három évig parlamenti képviselő volt itt közöttünk, tehát ismeri a házat. Most az elnökség minisztereként önnek nagyon komoly szava van abban, hogy hogyan tudjunk jobban címkézni. Lennek majd kérdéseim és megjegyzéseim, hogyha tényleg komolyan gondolja ezt az ügyet. Beszélt arról, hogy a kabban milyen különbségek vannak, és nagyon hálás vagyok Lindának, hogy emlékeztetett mindenkit arra, hogy a mezőgazdasági szakbizottság eredménye nem egyezik meg a plenáris szavazás eredményével. Fényévekre lehetnek az eredmények egymástól. Ez történt múlt héten Strasbourgban is. És bármilyen kompromisszumra jut a mezőgazdasági szakbizottság, garantálhatom, hogy a plenárisban nem ugyan lesz az eredmény. Nos, tehát a kappa kapcsolatban a termények sokszínűségéről és a vetésforgóról beszélt. És utalt a talajminőségre is. Hadd legyek ezzel már egy kicsit pontosabb. Igen, fontos a talajminőség és a növényvédőszerek, illetve a rovarírtószerek használatának a csökkentése. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy a fogyasztást majd növelni tudjuk. A régi időkben a gazdák maguk mind megoldották a vetésforgót. Ez volt a megfelelő helyes mezőgazdasági gyakorlat. De ön azt mondja, hogy a vetésforgót nehezebb ellenőrizni, és ezért egyszerűsíteni akarunk, hogy olcsóbb legyen a mezőgazdaság. Persze, jogos. De hogyha akkor azt mondjuk, hogy jó, a termények sokszínűségének előmozdításával más módon is meg tudjuk ezt oldani, mint a vetésforgó, hogyha azt gondolja, hogy a gazdák fele csalni akar, de szerintem egyébként ez nem így van, legalábbis remélem. De akkor, ha ezt végig gondoljuk, akkor ez a legfelelő megközelítés. És a sokszínűsítéssel kapcsolatban el tudom fogadni az ön érveit, de akkor nagyon határozottnak kell lennie ebben, hogy nagyon sok különböző terményt vessenek. de csak ebben az esetben tudom elfogadni az ön véleményét, különben a sokszínűsítés önmagában nem megoldás véleményem szerint. Kicsit félek attól, hogy a könnyű végén fogjuk meg a dolgokat. Hogyha azt akarjuk, hogy nagyon egyszerűen és könnyen csináljunk dolgokat, akkor már a három óradó tárgyalásokat, ahogyan is mondta, megkezdhettük volna az elektronikus címkézésről a szarvasmarhák esetében réges-régen. Már lehetett volna régen egy kötelező elektronikus címkézés, de ezt a lehetőséget elszalasztottuk. Az egész eu kötelező lehetett volna ez az elektronikus nyomon követhetőségi rendszer a szarvasmarhákra, és az elkövetkezendő 5-10 évben megvalósíthattuk volna ezt, de nem tettük. Ha ön azt gondolja, hogy ezt máshogy könnyebb, akkor ezt a, közös halászati politika esetére is átvihetjük. Akkor minden területen könnyedén végre lehet hajtani és bevezetni dolgokat. Visszatérve a kapra, attól tartok, hogyha ön azt gondolja, hogy így ilyen rengeteg minőség, mennyiségű pénz, a költségvetés 43%-a felhasználható úgy, ami könnyen végrehajtható, egyszerűsített verzió, akkor az a problémám ezzel, hogy szerintem a tagállamoknak egész egyszerűen adjunk egy csekket, a gazdáknak adjunk egy csekket, és mondjuk azt, hogy csináljatok vele, amit akartok. Különben kudarcot fogunk vallani, legalábbis a javaslatok alapján, amelyek itt állnak előttünk. És még egy utolsó dolog, aztán Matthias, abba hagyom már ígérem, és elnézést, a halak visszadobása egyetértek, hogy problémánk van, hogyha minden fogás esetén nagy a visszadobás aránya. De hogyha ezt a visszadobást felhasználjuk, azzal gyakorlatilag felkérjük a halászokat arra, hogy legyenek rugalmasabbak. Ezt a problémát nem lehetne úgy megoldani, hogy egész egyszerűen a hálók szemméretét változtatjuk meg? Chris Davis már sajnos nincs itt, de ő azonnal egyetértett volna, és mások is. Ismét itt van a régi vita, a, arról van szó, az a lényeg, hogy milyen szemméretű hálóval halászunk. Köszönöm szépen, Morkunájte kolléga kapszót. E, Köszönöm szépen, miniszter úr, el vagyok ragadtatva, hogy itt van ön ma közöttünk. És annak is nagyon örülök, hogy meghallgathattam az ön kimerítő válaszait a kérdéseinkre. Hat hónapban, hat hónap múlva az én miniszterem követi önt ebben a székben, remélem, hogy ugyanilyen jól boldogul majd, mint ön. Beszélt a kapról, és egyes részleteket is konkrétan érintett. Nekem az administratív részre kapcsolatban a kérdéssel kapcsolatban lenne egy kérdésem, mégpedig a gazdáknak nyújtott támogatások esetében. Hogyan látja ön a dolgokat ez ügyben? Először is nagyon komoly administratív terhek vannak a gazdák vállán. nem vagyok benne biztos, pedig, pedig ők azok, akik legjobban tudják, hogy a különböző területekkel vagy a erdőterületekkel mit lehetne leghatékonyabban kezdeni. Administratív szempontból érdemes lenne emlékeztetni erre. A különböző országok más definíciókat alkalmaznak. És amikor arra gondolunk, hogy a nemzetközi adminisztrációk között milyen kapcsolat van, az ez a helyzet megnehezíti. Mit gondol ön erről az új tendenciáról? Az adminisztratív terhek növekedéséről. Egyre nehezebb ezeket a terheket viselniük a gazdáknak. A másik kérdésem szintén a kaphoz kapcsolódik, illetve a környezetbaráttá tételhez. Sokat beszéltünk erről a zöldítésről a parlamentben, és elhangzott, hogy ez egy nagyon fontos eleme az új kapnak. Persze az, de valószínű, hogyha a gazdák nem fognak megfelelni a zöldítés, azaz a környezetbarát tétel feltételeinek, akkor a kifizetések egy részét nem kapják meg. De nem szabad csak rájuk hárítani a költségeket, csak őket büntetni ezzel. A Baltikum országai és a közvetlen kifizetések helyzetére is kitérnék, szeretném, hogyha végre igazságos lenne. Kosaldasz. Sáldez asszony. Uh, I'd like to... Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm a miniszter urat az én országom részéről is. Remélem, hogy sok nagyszerű dolog fog történni az írelnökség alatt. Még egyszer a lóhús botrányra térnék vissza a hamburgerek esetében. Írországban fedezték fel, de ez egy Európai Uniós szintű probléma. Nagyon sokan megpróbáltunk ambíciózus élelmiszercímkézési jogszabályokat elfogadtatni itt, annak ellenére, hogy az ágazat nagyon erősen lobbizott ellene. És szeretném azt javasolni, hogy aki nem támogatta azt az ambíciózus javaslatot, amely nem került itt elfogadásra, az most gondolkozzon el, hogy milyen következményekkel járt a döntése. Egy olyan helyzetben vagyunk, amikor ahogy Linda McEwen is mondta, a hamburgereknek 99%-a az őket alkotó hús 99%-a nyomozható le. Megpróbáltuk ezt a visszanyomozhatósági problémát megoldani, de nem sikerültünk. Az egészséges tengeri környezet és a halászat kérdése, valamint a fenntartható halászat egymástól függő közösségek. Hogyan lehet a kicsi helyi európai partmenti halászati közösségeket és tengeri környezetet megoldani? Horst Schnellhardt. Köszönöm szépen. Miniszter úr, nagyon is tetszett, hogy milyen világosak az elképzeléseik. Ez nyilván kifizetődő lesz számunkra, illetve kifizetődő ön számára, hogy itt dolgozott, hiszen akkor tudja, hogy megy itt a munka. A következő kérdéseim lennének, már nagyon sok minden elhangzott, de én a saját gazdálkodóim szempontjából fontosnak tartanám. Hogyha ilyen sok bürokratikus teher vár ránk, akkor lehet, hogy lemondunk a támogatásokról, és ugyanis az új rendszer több terhet eh, hoz számunkra. Én nagyon remélem, hogy sikeres lesz az ön rugalmassággal kapcsolatos erőfeszítése, de hát a rugalmasság azt is jelenti, hogy több lesz a bürokrácia, és itt meg kell találnunk az arany középutat, ezért szükséges szerintem, hogy nem túl sok terhet rakjunk az emberek vállára. azt mondja, elmondja a gazdálkodók, tudják, hogy mit kell tenniük, ismerik a vetésforgót, és hogyha a bizottság azt mondja, hogy 70%-on csak egy termék lehet, akkor ezzel megszakítják a vetésforgónak a rendszerét. Tehát ez nem biztos, hogy ideális. Egy másik téma pedig ugye a marhahúsnak a kérdése, hölgyeim és uraim, a jelenlegi jogszabályalkotás szerint eh, a 20% sem megengedett. Eh, ez gyakorlatilag egy büntetendő cselekmény lenne. Ezt, ezt üldözni kell, szankcionálni kell, és nem érünk el jobb eredményeket, hogyha még szigorúbbak lesznek a szabályok. Ezt is tudomásul kell venni. Úgy gondolom, hogy a csalás az ma is csalás, és a szankcionálni kell és vannak más kérdések is ma napirenden. Nagyon örülök annak, hogy a közegészségügyi jogszabályalkotás is végre elindul. Természetesen ez egy nehéz terület, és szeretnék utalni arra, hogy 14 ben választások lesznek, tehát hogyha március végén jönnek ezek a szabályok, akkor ebben a jogalkotási időszakban már alig lesz alkalmunk befejezni ezt a munkát. Úgy gondolom, hogy egy jó megközelítésmódot mindenképpen találni kell, hogy itt előrelépés legyen. Itt lényegében az a fontos, hogy a hatóság ellenőrzéseknek milyen díszabása lesz, ez nyilván egy fontos ügy, és szeretnék arra is utalni, és ezzel kapcsolatban talán önöknek is van elképzelése, hogy miután szabályozottuk ezt a dolgot, a teljes Európai Unióban ezen a területen versenytorzulás van. Adott esetben itt két 50 kilométernyi távolságban lévő, különböző országban lévő hatóságoknál is 25%-os díjszabásbeli eltérés van. Tehát itt mi ennek az oka? Túlszabályoztuk, vagy nem eléggé szabályoztuk ezt a dolgot? Itt azt mondtuk, hogy a díjszabásnak fednie kell a költségeket, fedeznie kell a költségeket. Úgy gondolom, hogy itt nem jártunk el kellő gondossággal. A rendelettel kapcsolatos munkánál volt két más javaslat is, például Spanyolországban az volt, hogy ott ezeket a díjakat adók módjára szedik be, tehát vannak olyan vállalatok, akiknél egyáltalán nem keletkeznek ilyen kiadások, és van egy másik megoldás, hogy állatonként állapítjuk meg a díjszabást, egy bizonyos körzetben, vagy egy bizonyos tartományban, és ennek az az oka, hogy ugye különbözőek a különböző körzetek, tartományok közötti jövedelmek is. Tehát itt talán lehetne egy jobb megoldást is találni. Azáltal, hogy ezeket a korábbi ötleteket újra megnézzük, és ezáltal a versenytorzulást is meg tudjuk akadályozni az országok között. És egy másik téma, ezek ugye a hatósági húsellenőrzések. Megállapítottuk azt, hogy a a hatósági húsellenőrzésnek a jelenlegi formája nem alkalmas a problémák felismerésére, megakadályozására, tehát új utakat kell találnunk. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e már valami elképzelésük, a bizottság valamit adott már, terveze valamit a tanács. Számomra az lenne a fontos, hogy hogyha az asztalunkra kerül ez az ügy, és foglalkozunk vele, akkor keressük meg a közvéleménnyel való kapcsolattartás formáit, vitafórumokat kellene rendezni, és jó lenne, hogyha a közvita ezzel kapcsolatban hamar elindulna, és így biztosítanánk a jó eredmény. Aztán szólt ön, a házi állatoknak a nem kereskedelmi szállításáról is, a ciprusi elnökség alatt itt nagyon jó előrelépés volt, jó úton haladunk szerintem, de el kell, hogy mondjam, mert hogy itt vannak olyan kollégák, akik részt vettek ebben a vitában már korábban is, hogy ami a felhatalmazáson apró jogi aktusokat illeti, és amit terveztünk ezzel kapcsolatban, ott attól nem tekinthetünk el, ugyanis ez a legminimálisabb amit elvárhatunk, hogyha a parlament jogát is biztosítani akarjuk. Tehát mi is beleszólási jogot akarunk, hogyha a rendeletet elfogadják. Úgyhogy ez is egy nehéz folyamat lesz, hiszen ez mindig ugye ugyanaz a vita, ami gyakorlatilag a parlament és a bizottság között folyik, de hát önök tanácsként természetesen önök se tehetnek más, mint hogy ellene szavaznak, hogyha itt egy egyhangú állásfoglalás történik. Mi parlamentként itt ezen nem tudunk változtatni, mert minden frakció úgy gondolja, hogy itt keményeknek kell maradnunk. Ez egy olyan kérdés, amely a parlament hatáskörét érinti, és biztosítanunk kell a hatalmunkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Horst Schnellhardt. Most Gerbenyan Gerbrandi kap szót. Uh, thank you, minister. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, hogy itt van velünk ma. Amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, az volt az érzésem, hogy végre a közös agrár és halászati politika is 500 millió állampolgár érdekeit fogja tükrözni, és nem csak azokét, akik közvetlenül részt vesznek. A halászok és a gazdák érdekeit kizárólag. Ha őszinte lehetek, büszke vagyok arra, ami ebben a házban történik a halászati politika területén. Mert úgy tűnik, hogy be tudjuk teljesíteni azt, amit a Lisszaboni szerződés ígért nekünk. De a kap területén épp az ellenkezője történik. Úgy tűnik, hogy a lobby erők megerősödtek az, a mezőgazdasági ágazatban az összes 490 millió ember érdeke ellenében. Az a kérdésem önhöz, hogy hivatalos tárgyalásokban, hivatalos tárgyalásokra sor került-e e ház mezőgazdasági bizottsága a képviselő és a tanács között a végső dílről. Tudom, hogy hivatalosan nincsenek ilyen tárgyalások, de mi történik informálisan. A néhány kulcsfontosságú szereplő elház részéről, illetve a tanács részéről informálisan elkezdette dönteni arról, hogy a 350 milliárd eurót az elkövetkezendő 7 évben hogy költik el. Valami nagyon érdekeset mondott a Ciprus és Svédország közötti óriási mez, ö, különbségről. Igaza van, Szükség van rugalmasságra ahhoz, hogy ezekkel a különbségekkel megbírkozzunk. De ezek az országok csak úgy, mint az összes többi EU-s tagállam, rendkívül hasonlítanak egy más kérdésben, a tekintetben, hogy úgy tűnik, hogy nem érdeklődik nek a, az európai pénzekhez kapcsolódó kritériumok iránt, csak a pénz iránt érdeklődnek. nem világos politikai célokkal rendelkező intézményként, hanem pénzesságként tekintenek az EU-ra. És fájdalmas ezt látni, hogy a célkitűzésekből mennyire keveset sikerül elérni európai pénzzel. És ez nagy mértékben a tagállamok felelősségek. Nézzük meg a mezőgazdasági környezeti terveket. Ezek annyira rugalmasak, hogy a tagállamok úgy el tudnak bánni velük, hogy a pénz az eljut a gazdákhoz, de a természet és a környezet általánosságban nem profitál belőle. Szám, szerintem ezeknek az alapoknak nem ez lenne az általános célja. Úgyhogy egy nagy problémám van. Értem, hogy a gazdáknak egy kicsit több rugalmasságra van szüksége, mint csak a kap környezetbaráttá tételének a kritériumai, de nincsen még egy más oka annak, hogy a tagállamok akarják ezt a rugalmasságot konkrétan, az, hogy őket a környezetbarát tátétel nem érdekli, a kritériumok nem érdeklik, csak a pénz. Meg kell találni az egyensúlyt az elégséges rugalmasság között egy oldalról, hogy hatékonyabbak, hatékonyak legyünk, és aközött, hogy ne legyünk túl rugalmasak, és ne adjuk meg a tagállamoknak azt a lehetőséget, hogy csak megkapják a pénzt, anélkül, hogy bármilyen kritériumnak megfelelnének. Merci. Sophie Okoni. Ministre. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr, rendkívül boldog vagyok, hogy itt találkozhatunk önnel a szakbizottságunkban. Először is azért, mert kollégáim nevében a talmácsok, és az európai parlamenti dolgozók nevében is 2013-ra nagyon boldog évet kívánok önnek, és kiváló első fél évet. Ami a ha, lóhús ügyet illeti. A szarvasmarhák elektronikus címkézésével kapcsolatban már so- komoly vitákat folytattunk, ami ide is, erre az esetre is vonatkozik. Ez a probléma kör amelyel most ismét találkoztunk Írországban és az Egyesült Királyságban, három kérdést vett fel. Először is ön azt mondta, hogy nem egészségügyi, közegészségügyi kérdésről van szó, ez világos. Tényleg nem arról van szó, de akkor is botrányosnak tartom azt, hogy én lóhúst teszek, akkor, amikor azt hiszem, hogy marhahúst teszek. A, ez etikai kérdés, az állampolgárok védelme. Szükségünk van egy ambiciózus szövegre a címkézés területén, mégpedig azért, mert ennek az ambíciózus szövegnek meg kell védenie az állampolgárokat és a, folg, a fogyasztókat, de ugyanakkor gondolunk kell az iparra is, akik korrekten végzik a dolgukat, akik helyesen állítják elő a hústermékeket, vagy bármilyen más mezőgazdasági terméket. Jogbizonytalanság van ami nem teszi lehetővé számukra az innovációt és a beruházásokat. Tehát egy oldalról nézzük a fogyasztóvédelmet, de ugyanakkor jó hiszemmel, jó hiszeműen védjük az ágazatot is a jogbiztonság révén. A második dolog, ez a hús problémával kapcsolatban, ami az Egyesült Királyságban felmerült, az ellenőrzési aspektus is felmerül Mindannyian tudjuk, hogy az importált, az Európai Unióba importált termékekben, amelyeket az Európai Unión kívülről hozunk be, vannak olyan termékek, amelyeket kvalit- kvalitatív szempontból nem tudunk ellenőrizni. Van-e elégséges ellenőrzés e probléma területeken, hogy védjük a fogyasztókat? És az utolsó dolog a GMO kérdése a genetikailag módosított szervezetek rendkívül vitatott kérdésköre. Szerintem már az észszerűség határain is túlmegyünk. A Frederick Vincent biztos úr azt jelezte, és idézem, hogy a, az Európai Bizottság rövidesen nem kéri a tagállamoktól, hogy engedélyezzék a GMO-k termesztését. Láthatólag a parlament és a tagállamok között kompromisszumra kell jutni az irányelv tervezettel kapcsolatban, de előtte a GMO-k területén a szubszidiaritás kérdését is fel kell vetnünk. Erről már hosszú hónapok óta vitázunk. Az ír elnökségnek mi az álláspontja e fontos témában? És ön hogyan gondolja, hogyan lehet biztosítani a belső piac integritását, miközben biztosítjuk a konszenzust is a tagállamok között? Ez a kérdésem. És elnök úr, Matthias elnök úr, szeretném tudni, hogy a horvát tolmácsolási osztálya mi történt? Én szeretném hallgatni a horvát tolmácsolást, de nem tudom. Ah, itt vannak a 13-as kabinban. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. És eh, jó szórakozást kívánok önnek a tolmácsolásnak. Tolmácsoláshoz utolsó hozzászólunk. Eh, in my... Köszönöm szépen. Rövid leszek rossz angolságommal. A GMO kérdésére szeretnék visszatérni. A petíciós bizottság tagja is vagyok, és ott hétfőn szó volt a méhekről, illetve a méhészekről, akiket arra kényszerítenek, hogy így vagy úgy, de GMO-val szennyezett növényeket használjanak fel. ez pedig nem lenne szabad, hogy a mézben előforduljon. A méhészek, a méhek és a fogyasztók számára sem jó ez a megoldás, csak azért, mert nincs meg a kellő akarat ahhoz, hogy ne kerülhessen be GMO szennyeződés a mézbe, ezért ezt nem tudjuk megakadályozni. A kérdésem tehát a következő lenne. Összhangban mindazzal, amit itt az előbb elmondtuk a hamburgerrel kapcsolatban, foglalkozunk ugyanígy a méhekkel is. Hogyha a fogyasztók számára biztosítani akarjuk a méz esetében is az, hogy ilyen momentesek legyenek, és ez kiderüljön a címkézésből is. Lehet, hogy jogszabályváltoztatásra lesz ehhez szükség, de mindenképpen a fogyasztónak joga tudni azt, hogy mit eszik, mert csak akkor tud bízni az adott termékben. Remélem, hogy a tanács segít majd nekünk abban, hogy a bizottság végül is kicsit megszigorítsa a nagyon-nagyon puhára sikeredett GMO jogszabályokat. Köszönöm szépen, kedves kollégák, miniszter úr, parancsoljon, öné a szó. Kérem válaszoljon a feltett kérdésekre, az elhangzott felvetésekre reagáljon. Nagyon sok kérdést tettek fel, megpróbálok válaszolni ezekre a lehető legátfogóbb módon, a lehető legtöbb kérdésre. Azt hiszem, a legtöbb kérdés, illetve a kérdések azon körül, amely a címkézés problémájával foglalkozott. Ezekre a következő választ tudom adni. Ugye a fogyasztók jelenleg nem tudják, hogy mit esznek, Jelenleg az élelmiszerek előállítótól nem követeljük meg a pontos tartalom feltüntetését a feldolgozott élelmiszerek esetében. Azért lépegetünk előre a marhauson kívül más hústermékeknél a származási hely feltüntetésével kapcsolatban a többi hús terméknél, tehát a baromfi, sertés, bárány esetében fel kell tüntetni a származási országot. Én most megint csak nem úgy beszélek, mint írminiszter, hanem a saját véleményemet mondom. A prioritásunk előleg az, hogy kiderítsük, hogy ez hogyan történhetett meg. Úgy tűnik, hogy nagyon szigorú monitorozás, nyomonkövetés, ellenőrzés rendszere működik Írországban, a DNS vizsgálatokat alkalmaz az élelmiszer biztonsági ügynökség. Ez is azt jelzi, hogy mennyire komolyan veszük az élelmiszer minőségével kapcsolatos kérdéseket. A környezetvédelem szempontjából, ha megnézzük a marahús szektort Írországban, mi olyan ország vagyunk, aki nem csak azt a kérdést akarja megválaszolni, hogy honnan származik a marhahús, hanem hogy mi az ökológiai lábnyoma az egész marhahús, szarvasmarha előállít, hús előállításnak. 32 ezer szarvasmarha gazdaság van Írországban, ezeknek auditálni kell a gazdaságokban az ökológiai lábnyomot. Tehát azt akarjuk, hogy a félszó ne csak azt tudja meg, hogy honnan származik a hús, hanem azt is lássa, hogy az a, az a szarvas marra, amelyből a marrahús származik, mekkora ökológiai lábnyomot hagyott hátra. Ez a botrány, ez természetesen nagyon nem kívánatos. Arra gondolunk, hogy mi történhetett volna, hogyha elszigeteljük ezt a kérdést, és az nem vezet semmire, most egy nagy átfogó vitát kell lefolytatnunk, ki kell derítenünk, hogy ez hogy következhetett be az ellenőrzések ellenére is, és le kell vonni a jövőre nézve a konzekvenciákat. Most a, a tanács elnökeként ugye nekem tartani kell magamat ahhoz, hogy tanácsi megállapodást kell elősegítenem, itt folynak már a tárgyalások a címkézéssel kapcsolatban, és ezek folytatódni fognak. Nagyon jól értem, hogy több képviselő is miért vetette fel azt, hogy az Agri szakbizottság véleménye nem feltétlenül egyezik meg a plenáris többségi véleményével a KAP reform kapcsán. De hát ezt önöknek kell itt eldönteni. Amikor a parlament összeállítja a végső tárgyalási álláspontját a kappal kapcsolatban, és ugyanezt megteszi a tanács is, akkor az én feladatom az, hogy megpróbáljam a tárgyalásokat vezetni a tanács képviseletében a parlamenten. Tehát um, az Agri szakbizottsággal kapcsolatos problémát ezt önöknek kell itt házon belül megoldani. A vetésforgó, illetve a diversifikált növénytermesztés dilemmája. A bizottság um, úgy döntött, hogy a um, diversifikált növénytermesztés utat választja, mert ezt egyszerűbb ellenőrizni, kézben tartani. De azt értem, hogy um, elég intenzív viták zajlanak a bizottságon belül is, hogy vajon inkább a vetésforgó úton kellene járni, vagy pedig a diversifikáció útján. Mind a kettő mellett is, és ellene is szólnak érvek, eh, tehát én értem a másik utat eh, előnyben részesítő farmerek érveit is. Itt van ez a 30 százalék. Még a bizottság javaslatában is, ugye még nem tudjuk, hogy az MFF-fel kapcsolatban mi lesz az eredmény, de a kap költségvetésére vonatkozó javaslat folyamatosan csökkenteni az EU egész költségvetésen belül az a kapra fordított összegeket itt most 38 százalék, viszont a eh, a zöldítés az egyetlen, ami indexálva lesz, tehát 2013-tól kezdve. És eh, mi, miután eh, nem kötjük a többi tételt az inflációhoz, nincs indexálás, gyakorlatilag csökkenni fog reálértékben az agrárköltségvetés a következő években. De én továbbra is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy nagyon komoly agrárköltségvetés. Ez a jövőben az élelmiszer biztonság szempontjai miatt is nagyon fontos. Európa még mindig az által elfogyasztott élelmiszer nagy részét importálja, és kötelességünk innovatív, életképes és fenntartható élelmiszer előállítási rendszert működtetni. Közös politikára van szükség az egész EU-ban. És hogyha ezt akarjuk, akkor ennek megvan az ára, ezt meg kell fizetni szeretné, de ezt már előre le kell szögeznünk. A hal visszadobások kérdése. Sajnos eh, ennek a problémának a megoldása nem eh, olyan egyszerű, mint az, hogy eh, a szembőséget, a szemnagyságot megváltoztatnánk a hálón, a halászati ipar már technológiai megoldásokat javasolt arra, hogy le tud szűkíteni a szembőséget, hogy a kis halak ne kiesse, nagy, bővíteni a szembőséget, hogy a kis halak átjussanak rajta, és csak a fejlett, kifejlett halakat fogják ki. Írország déli részén a Kelta tengeren, ahol ugyan nagyon sok halivadékot is kifognak, sikerült visszaszorítani a visszadobásokat, de sok a probléma a vegyes halászat kapcsán hogyha három, négy vagy néha hat különböző kifejlett eh, halfajtát fognak ki, ugyanazzal a hálóval, ami csak eh, végül is három hal esetében lenne jól alkalmazható a szem nagy bőség tekintetében, akkor mit, mit tegyünk? Tehát ugyanazzal a hálóval eh, hogyan lehet eh, egy olyan mechanizmus kialakítani, hogy csak azokat a halakat fogjuk ki végül is, amire megvan a kvótánk, és ami kifoghatók. Persze van előrelépés, de nem tudjuk az összes kérdést megoldani, úgyhogy a probléma fennmarad. A halászok, eh, hogyha szükségszerűen kifognak olyan halat is, amit nem akarnak kifogni. Ez, ez így fog maradni a belátható jövőben is, hogyha ezt a mennyiséget csökkenteni akarjuk, hát erre vannak különböző technikai megoldások, a szembőség, a, a új típusú hálók, de ezt így önmagában nem tudjuk megoldani ezzel ezt a problémát, ehhez más intézkedésekre is szükség van, és erről is folyik a vita a tanácsban. Nagyon fontos, hogy ne úgy adjuk el ezt, hogy itt egy egyszerű kis problémáról van szó. Lisszabon Nézést, csak nem akarok kihagyni egy kérdést sem. Ezért keresgélek itt. Nagyon örülök, hogy litván képviselő is jelen van. Írország, az ír elnökség természetesen része egy trió elnökségnek, Írország, Litvánia és Görögország hármas elnökséget alkot, és megpróbáljuk egymásnak remélhetőleg zöggenőmentesen átadni azokat a dossziékat, amelyek nem zárulnak le a mi elnökségünk alatt. Valószínűleg, hogy az itt ma megvitatott kérdések nagy része is majd átkerül még a litván elnökséghez, és nagy örömmel fogunk majd együttműködni a litván elnökséggel meg kell próbálni egyensúlyba hozni azt, amit el tudunk érni a kap reformmal, és biztosítani kell azt is, hogy ez a reform azért ne kívánjon meg aránytalanul nagy, túl sok időt, erőfeszítést az érintett szereplőktől. A bizottság javaslata arra vonatkozóan, hogy legyen egy új közös megközelítés az erdészetére vonatkozóan és a fenntarthatóságra vonatkozóan. Ez is egy fontos kérdés, és itt foglalkozunk el a magánerdők, illetve az állami tulajdonban lévő erdők kérdésével. A balti államok kapcsán. Ugye fontos, hogy ők is méltányosan részesüljenek a közös kifizetésekből. Litvániában és Lettországban jártam, és tárgyalt nemrég, és tárgyaltam a minisztertársaimmal. Én személyesen támogatom az ő törekvéseiket, és szerintem az MFF tárgyalásokkal kapcsolatban már sikerült előrelépni, előrelépni közvetlen kifizetések, a balti államokban a e, e, terület alapú az egy hektárra jutó közvetlen kifizetések aránya közelíteni fog az átlag e, összeghez, és gondolom, hogy a parlament is ezt támogatja. Néhány észrevétel megint a címkézésről. Tudom, hogy, az ambic- hogy a parlament nagyon ambiciózus ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A tanács is vizsgál még alternatívákat, majd érkeznek még további javaslatok a bizottságtól is, de nem akarok itt túl nagy ígéreteket tenni, még mielőtt tudnám, hogy mi lehetséges, mit tud, mi lehetséges a tanácsban, a nem túl távol évőben, lefolytatjuk erről is az egyeztetéseket. Kapreform, fent fenntartható halászat megint. Itt eh, a lényeg a fenntarthatóság, eh, a halállományok eh, és a halászok tekintetében is a fenntarthatóság a lényeg, és a legjobb garancia arra, hogy öt év múlva is még legyen fenntartható halászat, az az, hogyha marad elég hal a vizekben. Ezért nagyon fontos a visszadobás kérdése, a legnagyobb kifogható hozam kérdése, és az, hogy milyen halászati eszközöket engedünk meg. A zöldítés kérdése. Persze van itt bizonyos bürokrácia, de ezt minimálisra kell szorítani. Meg kell próbálnunk a költségeket is alacsony szinten tartani. Ami a hatósági ellenőrzéseket illeti, várjuk a bizottság javaslatát, márciusban fog ez megszületni, és akkor kialakítjuk a tanács álláspontját ezekről a kérdésekről minél előbb, miután a bizottsági javaslat megszületik. Itt ennek megint csak van olyan hatása, hogy delegált jogi aktusok elfogadására lesz szükség. Itt nagyon őszinte véleményt hallottunk itt a képviselő úrtól a Lisszaboni szerződés kapcsán. Én nem gondolom azt, hogy minden tagállam és miniszter egyfajta pénzes zsáknak tekinti Brüsszelt az agrárium területén. Hogyha megnézzük, hogy az EU-ban hogyan történik ma az élelmiszer termelés 20 évvel előttihez képest, borzasztóan a változás a nyomon követhetőség tekintetében, azután más EU irányelvekkel való koherencia, a cross compliance, a közös kölcsönös megfelelése, a fenntarthatóság, nyomon követhetőség, ez mind-mind a reformoknak volt köszönhető, és annak, hogy elég sokat investálunk a kapba azért, hogy ezeket a magas szintű normákat fel lehessen tartani. A kapreform mindig arról szól, hogy korszerűbb legyen a gondolkodásunk, hogy megfeleljünk az előző kapreform óta megjelenő kihívásoknak, az éghajlatváltozás, a fenntarthatóság, stb. Itt a második pillér, a vidékfejlesztéssel kapcsolatos javaslatok is majd változni fognak a következő kapreform során, megváltoztak a prioritások és végül boldog új évet kívánok én is. Nagyon lenyűgöz az, hogy van, aki horvátul akar tanulni, van ilyen képviselő. Én örülök annak, hogy a horvát németül is eh, tanulnak, és eh, nagyon örülök annak is, hogy sokan erőfeszítést tesznek azért, hogy angolul tudjanak. Eh, hát ugye nekem az angol az anyanyelvem, és hát nekünk is kicsit össze kéne szedni magat, hogy más nyelveket is tanuljunk. Itt volt még a GMO kérdés, ez is nagyon fontos az önök szakbizottsága számára. Itt is nagy előrelépés történt a tanácsban, hiszen eddig nem volt meg a minősített többség ahhoz, hogy ezt megtegyük. Mi, mint elnökség annyit tudunk tenni, hogy megnézzük, változott-e valami, mi változott a különböző tagállamok álláspontjában, és azután az Európai Bizottságnak kell megint újra gondolni a dolgokat. Lehet, hogy a tanácsban megváltozik a szavazat, megváltoznak a, a szavazati arányok, és sikerül a szubszidiaritás, illetve a közös, a belső piac integritása közötti szempontok, két, szem, két szempontrendszerek között megteremteni az egyensúlyt. Végezetül a méhek. Tudom, hogy Európában elég nagy nyomás nehezedik a méhészekre, sok a probléma, voltak betegségek a méhek körében, aztán több sokan aggódnak, eh, hogy a rovarítószerek eh, használata is káros eh, lehet a mézre nézve, és azután itt van a GMO kérdés persze. El kell, hogy mondanom, hogy ez a vita az együttöntési eljárás része, tehát az önök szakbizottsága készíti el majd a saját jelentését ezekről a kérdésekről is, amiket most felvetettek. Itt a az ön által vázolt aggályokkal kapcsolatban. Először az önök szakbizottsága kell, hogy kialakítsa a saját álláspontját, és majd ezt fogják megvitatni a tanácssal és a bizottsággal, annak érdekében, hogy véglegesíthet frissítsük majd a bizottság javaslatát. Hát elég sok aggály van, elnézést kérek, hogyha nem sikerült minden kérdésre válaszolni, megpróbáltam a lehető legtöbbre reagálni, most már kicsit kevés az időnk. Mindenképpen köszönöm az érdeklődésüket, és hogyha közvetlenül is írni akarnak nekem, elnöki, soros elnöki minőségemben fel akarják venni velem a kapcsolatot, akkor nyugodtan tegyék meg, örömmel eh, várom az együttműködést a következő öt hónapban az önök szakbizottságával. Köszönjük szépen, miniszter úr, hogy az eszmecserére lehetőséget biztosított, és biztosította annak lehetőségét is, hogy közvetlenül felvegyük önnel a kapcsolatot. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó párbeszéd volt, amire alkalmunk nyílt, hiszen világosá tette, hogy azért vannak még feszültségek, különösen ami a közös agrárpolitika és a közös halászati politika reformját illeti. Ez egy izgalmas időszak lesz, újra és újra össze kell majd jönnünk. Egy dolog világos, ez a két szektor, ez a két politika terület, ami a felelősségi körünkbe tartozik, ez az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik, tehát a lakmus tesztje lesz a Lisszaboni változások után, hogy ott cselekvőképesek vagyunk-e. Tehát a nap végén nyilvánvalóan kompromisszumot kell majd kötnünk a, a napi viták után. Úgyhogy önöknek és nekünk is itt nagyon nagy a felelősségünk, és ezzel mindig tisztában kell lennünk. Úgyhogy ennek fényében eh, sok sikert és sok eh, ügyességet, talpra esettséget kívánok önnek, erre szükségük lesz, és szeretnék köszönetet mondani a felvetett kérdésekre adott konkrét válaszokért, és szeret és természetesen mi is felajánljuk önnek, hogyha segíteni tudunk, mert nehézségek adódnak, akkor bármikor eh, hozzám, illetve a kollégáimhoz fordulhat, mi mindig nyíltan fogjuk várni az együttműködést. Köszönöm szépen! So, als allererstes möchte ich einen nächsten Minister... Először is szeretnék köszönteni körünkben egy újabb minisztert, a litván egészségügyi miniszter, tehát a következő tanácsi elnökséget képviselő miniszter van itt a körünkben, üdvözöljük. Jetzt haben wir den Bericht des... Most Ulmer kolléga jelentése van a napirendünkön. Én azt mondanám, hogy tartsunk egy rövid bevezetőt, egy nagyon rövid bevezetőt, mert hogy különben nehéz segebe jutunk az idővel. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Viszonylag rövidre tudom fogni a szót. Itt egy nagyon is technikai műszaki jellegű dologról van szó, ahol is az a fontos, hogy az eddigi biztonsági szabványokat, az Euratom rendeleteket egy új rendeletben foglaljuk össze. Ezzel foglalkozik tehát a jelentésem. Az 50. cikke keretében a foglalkoztatásügyi szakbizottságnak a részvételével alakítjuk ki a szabályozást, így leszünk képesek arra, hogy bizonyos módosító indítványokkal javítsuk a tervezetet. Az a fontos, hogy új, az új technikai színvonalnak megfelelő jogszabályt alkossunk, és amely az ionizáló sugárzásnak, illetve az embereknek az ionizáló sugárzással kapcsolatos kitettségé elleni védelmével foglalkozik. Az ionizáló sugárzást megfelelő távolságtartással kell elkerülni, vagy az ellen védeni kell, tehát sugárvédelmi eh, védő felszerelésekkel kell foglalkozni. Én több mint 30 éve Németországban felhatalmazott eh, szakértője vagyok eh, az ionizáló sugárzásoknak, úgyhogy kiismerem magamat ebben a témában. Ami a különböző sugárvédelmi témákat illeti, nagyon sok Euratom jogszabály van ezzel kapcsolatban, amelyek itt alapot képeznek az előttünk lévő javaslatban eh, ezeknek a céljai megvalósulnak, úgyhogy azt mondhatom, hogy a tervezett rendeletek a gyakorlati megvalósításra nagyon is alkalmas csak egy lényeges módosítással éltem a kilencedik fejezetben. Ezt, szeretném ezt a kilencedik fejezetet teljes egészében törölni, és azt szeretném, hogyha ez egy külön önálló jogszabályban kerülne bevezetésre, és erre a bizottság adott esetben egy menetrendet is előirányozna. Ugyanis itt túlnyomott többségében olyan dolgokról van szó, amelyek megfelelő statisztikákon kell, hogy alapuljanak, és megfelelő tudományos előkészítettséget igényelnek. Tehát én nagyon örülnék annak, hogyha be tudnánk tartani az ezzel kapcsolatos időtervet. Nekem az a tapasztalatom, hogy a különböző gyógyszertermékeknek az újrahasznosításával kapcsolatban eh, is a múltban, 2007-ben 12 hónapra volt szükség Eh, mire megjött a megfelelő eh, javaslat. Hát itt most ebben a témában a 12 hónap már letelt, úgyhogy gyorsítanak a lépéseket. Köszönöm a lehetőséget, és eh, várom a hozzászólásokat. Rivázi és utána Ucki kollégák kapnak szót. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan rendkívül fontos irányelvről fogunk beszélni, amely biztos, hogy technikai jellegű, de az ionizáló sugárzás szembeni véledemről szól. Rendkívül sok irányelv, például a 96-os Euratom irányelv, tartozik ide a lakosság tájékoztatásával foglalkozó és alapvető biztonsági írásokról szóló irányelv. Tehát ebben az általános orientációk megjelennek, de a betegekről szóló, a munkavállalók védelméről, a zárt sugárforrásokról szóló, külső munkavállalókról szóló irányelvek is ide kapcsolódnak. A véd, környezet védelme is be kell, hogy kerüljön mindezekbe az irányelvekbe. Az első aspektus, amire kitérnék, az, hogy a jogalap változtatása mit jelent. Ez az Euratom szerződésre, ahol a puló irányelv. Az Euratomnak az volt a fő célja, hogy olyan nukleáris fejlesztést érjen el, ami az emberek prosperitását és biztonságát segíti elő. De a nukleáris fejlesztést lehetővé kell tenni, ugyanakkor a népesség egészségügyi védelme számunkra a legfontosabb. Hogy lehet ezt a két célt összeegyeztetni? A második érv, hogy megváltoztassuk az irányelv jogalapját, tehát ne a nukleáris fejlesztés legyen a fő cél, hanem a védelem, az az, hogy véleményt adunk. Az irányelvvel kapcsolatban még egy elem. Ez az irányelv dózis határokat, egyéni dózis határokat határoz meg a ez összefügg a 96-os irányelvvel. Tehát 0,1 millisievertes sugárzásnak lehet kitenni maximum egy ember. De a Csernobili katasztrófa után ni új tudományos alapok adatok szerint ezt tovább kéne csökkenteni, mert már ez is káros lehet. Ennyi sugárszennyezettség. Ez az irányelv a kollektív dózis elvét elfelejti. Ez azt jelenti, hogy azt is figyelembe kell venni, hogy hány ember lesz kitéve egy bizonyos dózisú sugárzásnak. És ez is fontos, mert hogyha például holnap lebontjuk az, a nukleáris ató, e- erőműveket, akkor bizonyos liberalizáció valósul meg. Azzel a radioaktív szennyeződések egy bizonyos sugárzást fognak kibocsátani a légkörbe. És egyáltalán senki nem érte fel, hogy milyen mennyiségű ember lesz kitéve ennek a sugárzásnak. Tehát nem csak a sugárzás erősségét, hanem a kitett emberek mennyiségét is be kéne venni az irányelvbe. 20 és 100 milliszivert közötti dózis érheti az emberek jelentős részét, akkor, amikor ezek a nukleáris ö, ö, szennyeződések raktározásra kerülnek. Fukushima-ba ellátogattam, és ott is 20 millisivert ért gyermekeket, terhes asszonyokat. Ez egy óriási dózis. Ezzel elfogadjuk azt, hogy rádióaktív szennyezés éri a környezetünket, és nem értem azt, hogy kollégám hogyan kollégáim az ilyen radioaktív sugárzás mennyiséget hogyan tudják elfogadni. Például a 17-18 éves diákok akár évi 6 milliszivert sugárzásnak is ki lehetnek téve, és úgy bánunk ezzel, mint hogy ez elfogadható lenne. Tehát ennek az irányelvnek a negatív oldalait is tekintsük végig. És egy utolsó dolog, rengeteg dolog van, amivel foglalkozni kell um, a javaslattal kapcsolatban. Érinti a radioaktív hulladékok lerakásának liberalizációját. A kivétel lesz a szabály. Franciaországban rengeteget vitatkoztunk azon, hogy legyen tilos, és hogyha az engedélyezések pontosak, akkor a, tehát, hogy Franciaországban rengeteget vitáztunk erre a liberalizációra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Röviden Miroslav Ucki következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon röviden fogok fogalmazni a kolléganővel ellentétben. Én egyet értek az előadó álláspontjával, hogy ez a jelentés még nem egy lezárt munka. Ugyanakkor mi elfogadjuk a jelentést, a frakciónk elfogadja a jelentést, és egyet értünk a lakosság ionizáló sugárzásokkal szembeni védelmi szintjének e, javításával. És azzal is egyet értünk, hogy a jelentés a környezetből származó ionizáló sugárzások elleni védelemre nem feltétlen akarja kiterjeszteni a jogszabály hatáját. Van néhány tisztázatlan pont, de a saját meteorológiai intézetünkkel való konzultációt követően ezekre vonatkozóan fogok módosító indítványokat beterjeszteni, de lényegi problémát nem láttam. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor még szeretném röviden megadni a bizottságnak a szót, ha szót kér. For this, I would like to thank the... Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek a pozitív jelentést és a konstruktív módosítókat is. Üdvözöljük azt, hogy jelentős lépésnek tartják ezt a jelentést az ionizáló sugárzásnak való kitettség elleni védelem területén. Jelentősen szeretnénk javítani az emberek és a környezet védelmét az ionizáló sugárzással szemben. Hadd reagáljak a környezet kérdéskörébe tartozó egy ügy, ügyre. A környezetvédelmi fejezetre kitérve úgy gondolja az előadó, hogy még nincsenek megfelelő tudományos alapjaink. A környezetvédelem beemelése átfogó módon a meglévő védelmi rendszerbe az Euratom szerződés alatt megvalósítható. Az ICRP, a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság tudományos ajánlásokat fogalmazott meg, amelyek az ionizáló sugárzás hatását vizsgálják az emberi fajra. Van egy ilyen jelentésük, amely nem sokára nyilvánosságra kerül, ezt érdeklődéssel várjuk, és reméljük, hogy ennek alapján majd jobban tudjuk védeni a környezetet is az ionizáló sugárzással szemben. Köszönöm, most pedig az előadója szó, Ulman úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Először is szeretném közölni, hogy az elkövetkezendő szerdán 15-től 18 óra 30-ig workshopot fogunk tartani ebben a témában. Akik érdeklődnek a téma iránt, azokat meghívnám, és már előre várom az eszmecserét. Köszönöm szépen a rövid hozzászólását. A módosító indítványok benyújtásának határideje február 5-e, a módosító indítványokkal március 20-án, 21-én fogunk itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban foglalkozni, és a szavazásra április 24-én fog majd sor kerülni, a plenáris ülés pedig a vitát, illetőleg a szavazást a júliusi ülés során fogja megtartani. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy ilyen feszített tempóban röviden tudtak foglalkozni a témával, és most szeretném szeretettel üdvözölni James riley az ír egészségügyi minisztert körünkben. Üdvözöljük Önt a Környezetvédelmi Szakbizottságban. Mi vagyunk a legnagyobb jogalkotó testület itt az Európai Parlamentben. Még akkor is, hogyha a lehető legkisebb teremben tartjuk mai ülésünket, ez nem változtat ezen a dolgon. Nagyon sok dologért vagyunk felelősek, amelyek olyan dolgokért, amikkel az ön elnöksége foglalkozik, ugye az egészségügyi program, a dohánytermékekkel kapcsolatos jogszabály, a különböző orvosi tájékoztatásoknak a kérdése. Nagyon sok téma van tehát, amivel foglalkozni kell, és most érdeklődéssel várjuk a tájékoztatását. Én azt mondanám, hogy 10 percben tartsa meg ezt, és utána a koordinátoroknak, a frakciók hozzászólóinak, majd pedig egy második kérdés körben a többi kollégának lesz lehetősége arra, hogy szót kérjen. Már itt jelentkeznek eh, illetékes eh, előadók, eh, nagyon sok olyan előadó van itt, aki az ön által felvezetendő témákért felelős. Rájli úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt európai parlamenti képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma bemutathatom önöknek az eh, ír elnökség programját az egészségügy területén. 2013-ban ünnepeljük eh, azt, hogy Írország 40 éve csatlakozott az Európai Gazdasági Közösséghez. Azok, akik 1973-ban ezt már megélték, most fantasztikus visszagondolni, hogy akkor milyen gazdasági, politikai, társadalmi környezetben éltünk otthon is és Európában. EU-s tagságunk nagyon sok előnyt hozott az ír emberek számára, gazdasági és szociális szempontból egyaránt. Napjainkban más kihívásokkal állunk szemben, az egyik legnagyobb a jelenlegi gazdasági helyzet. Éppen ezért az ír elnökség programjában megpróbálunk olyan javaslatokat előterjeszteni, amelyek a stabilitás, a munkahelyek és a növekedés hármas fő célrendszerét segítenek megvalósítani. Ezt Szeretnénk az emberek egészségét, jó közérzetét javítani. Arra törekszünk, hogy az egészségügyi rendszerek hatékonyabbak legyenek, eredményesebben működjenek minden eh, tagállam küzd a saját eh, problémáival az egészségügy területén, ezért is fontos, hogy együttműködjünk, eh, megosszuk a legjobb gyakorlatokat, az információkat, és ahol lehet, közös jogszabályokat alkossunk. Az Európai Parlament és a parlamenti képviselők szerepe talán soha nem volt ennyire fontos, mint most. Az EU polgárai önöket közvetlenül választották meg, társ jogalkotók, eh, rendkívül fontos, hogy képviseljék a eh, polgárok érdekét. Az ír elnökség eh, elismeri az Európai Parlamenttel való együttműködés fontosságát. Amikor önök együttműködnek a tanácssal, mm, akkor ezzel a polgáraink életét tudjuk javítani most is és a jövőben is. Három partnerünkkel, Litváni, eh, három partner dolgozik együtt, mi Litvániával és Görögországgal alkotjuk a trió elnökséget. Dr. Andrew Katis eh, miniszter társamat szeretettel üdvözlöm, jelen van. A jogalkotási program, az ír elnökségi program kulcseleme. Az ír elnökség megpróbál prioritásokat eh, meghatározni az egészségügy legfontosabb eh, területein. Ide tartozik, amit ön is említett, elnök úr, a eh, dohánytermékek, azután a határon átnyúló egészségügyi veszélyek, a klinikai vizsgálatok, a orvosgyógyászati eszközök, és végül a Egészség a növekedésért program. Kezdjük a dohányjal. A dohányzás súlyosan veszélyezteti az emberek egészségét. 700 ezer EU polgár hal meg minden évben dohányjal, dohányzással összefüggő betegségben és sok millióan kényszerülnek krónikus betegséggel együtt élni, amit a dohányzás okoz az egyének és családjaik kevesebb évet tudnak egészségben eltölteni és szinte megfoghatatlan az, hogy mekkora szomorúságot, bánatot okoz az ilyen dohányzó családok elvesztése. És ez egy olyan tragédia, ami elkerülhető lenne. Meg kell tennünk mindent, hogy segítsünk a dohányosoknak leszokni a dohányzásról, és megakadályozzak azt, hogy a fiatalok rászokjanak a dohányzásra. Nagyon az emberi költségek, a tragédiák mellett nagy a gazdasági költsége is a dohányzásnak, és az egészségügyi költségvetés terhelő súlyos kiadások elkerülhetők lennének. A dohányzás a gazdaságra is nagyon negatív hatással van. Ugye munkahelyről való távolmaradás, csökkenő termelékenység, korai nyugdíjba vonulás. A Dohánytermékekre vonatkozó jogszabály prioritás az írelnökség számára. Írországban azt látjuk, hogy a dohányosok 78%-a 18 éves kora előtt kezdett el dohányozni, tehát kiskorúként, gyermekként. A gyermekekkel, tehát kiemelten kell foglalkoznunk, hiszen kötelesek vagyunk gondoskodni a gyermekeinkről. Fontos emlékeznünk arra is, hogy végül is a dohányosok fele dohányzással összefüggő betegségben fog meghalni. Nagyon fontos azt is látni, hogy az eddigi dohányzással kapcsolatos intézkedések kudarcot vallottak, nem tudtuk megvédeni a legsebezhetőbb csoportját a népességnek mi e, csak az európai emberek egészségét akarjuk védeni, és mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy segítsünk a dohányosoknak, hiszen ők is e, polgártársaink itt az EU-ban. A Dohány termékekre vonatkozó jogszabály prioritás tehát számunkra, és én személyesen is a lehető legnagyobb előrelépést szeretném itt elérni. Tavaly augusztusban kilenc EU egészségügyi minisztertársammal együtt arra kértük a bizottságot, hogy 2012 vége előtt tegye közzé a javaslatát. És örömmel konstatálom, elnök úr, hogy a bizottság december 19-én tényleg elénk tette a dohánytermékre vonatkozó javaslatot. Nagyon nehéz lesz ez a tárgyalás, hiszen a dohányipar múltban is bemutatta, hogy mennyire eh, befolyásos, eh, megpróbálják a progresszív jogalkotás útját akadályozni. De én hiszek abban, hogy mi társjogalkotóként, a tanács és a parlament társjogalkotóként az emberek egészségét teszi első helyre, és minél előbb elfogadásra kerül ez a javaslat. Jövő hónapra Borz eh, biztossal visszatérek az önök bizottságába, és megvitatjuk majd a dohány eh, termék javaslatot. Konstruktív vitára számítok az önök szakbizottságával és eh, Linda McEvennel, a nemrég megválasztott raportőrrel nagyon jó lesz eh, az együttműködésünk, és így remélem minél előbb el tudjuk fogadni ezt a fontos jogszabályt. A dohányzás elleni küzd szellemmel függ össze az is, hogy Írország tulajdonképpen pionír, úttörő ezen a területen. Már évekkel ezelőtt betiltottuk a dohányzást a munkahelyen. Amikor március elején Dublinban az európai egészségügyi miniszterek találkoznak, lehetőségünk lesz arra, hogy áttekintsünk, áttekintsük, milyen előrelépés történt ezen a területen, megvitassuk azt, mire van még szükség annak érdekében, hogy Európa minden polgára számára dohánymentes, egészséges környezetet biztosítsunk. Legyünk őszinték, hölgyeim és uraim, hogyha ma e, forgalmazzák e, ezt a e, terméket először, biztosan, hogy nem is lehetne ezt jogszerűen forgalmazni. Egy másik programmal is szólnék, 2014-2020 között valósul majd meg a közegészségügyi programunk. A összehasonlítva a jelenlegi programmal kisebb számú, de konkrét fellépésekre koncentrálunk, amelynek nagyobb a hozzáadott értéke, ami nagyobb pluszt ad azáltal, hogy EU szinten valósul meg. Szeretnénk az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságát növelni, és meg akarjuk óvni az embereket a határon átnyúló fertőzések veszélyétől. A tanács és a parlament közötti tárgyalások során már eh, nagy előrelépés sikerült elérnünk a javaslat számos szempontjával kapcsolatban, de még van három eh, nyitott kérdés, ezek közül kettő horizontális jellegű a eh, költségvetés, a program költségvetése, illetve az éves munkaprogramok elfogadása delegált vagy végrehajtási jogi bankokkal történjen-e. És a harmadik eh, még megoldatlan kérdés eh, a közös fellépések társfinanszírozási mechanizmusa. Az irelnökség együtt kíván dolgozni a parlamenttel, nagyon konstruktívan, és eh, természetesen Madame Grosztettel a rapportőrrel is. A következő háromoldalú egyeztetésre majd akkor kerül sor, hogyha tudjuk, hogy milyen eredménnyel zárultak a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások. E, remélem, hogy 2014 elejére sikerül megkötni ezt a megállapodást. Az elmúlt években elég sok e, egészséget fenyegető járvány merült e, fel, vagy történt, a H1N1 járvány, a madárinfluenza, a SARS, Ugyan ezen a, ezek a járványok a vártnál kisebbek lettek, de azért fel kell készülnünk, biztosítani kell mindenki számára egy egyelő hozzáférést a vakcinákhoz, a vírusölőszerekhez. A jelenlegi javaslat a jelentős határon átnyúló egészségügyi veszélyek címet viseli, és ez is fontos előrelépés jelent. Nagyon gyümölcsöző együttműködésre számítok Párnyő eh, jelentéstevővel eh, az első olvasatbeli megállapodás megszületése érdekében. Itt eh, megteremtjük a jogalapját a közös vakcina beszerzésnek, és így jobban tudjuk védeni a járványoktól az embereket A parlamenttel a következő hetekben kezdődnek majd meg a háromoldalú egyeztetések. Tudom, hogy még egy nyitott kérdéseket meg kell oldani, hatáskört kell átruházni a bizottságra, a koordináció szabályait meg kell alkotni, de az írelnökség bízik abban, hogy mindenki számára kielégítő módon sikerül ezeket a kérdéseket megoldani, és gyorsan el lehet fogadni ezt a határozatot. Természetesen számítunk az önök együttműködésére és a bizottságére is klinikai vizsgálatok. Nagyon fontos az emberek számára, hogy új és innovatív gyógyszerekhez hozzáférhessenek, és a klinikai vizsgálatokra szükség van ahhoz, hogy legyenek új innovatív gyógyszerek. Tudjuk azt, hogy a javasolt rendelet, amelynek a tárgya klinikai vizsgálatok, orvosgyógyászati termékek klinikai vizsgálata, humán felhasználású szerekről van szó, mennyire fontos a betegek biztonsága szempontjából az, hogy itt megfelelő legyen a szabályozás. Nem akarjuk az administratív terheket és a, az ilyen klinikai vizsgálatokat adományokkal támogatók terheit, adminisztratív terheit növelni. Glenis Filmattal az önök raportőrével fogunk majd együttműködni, és tudom, hogy, vagy remélem azt, hogy a parlament és a tanács korán hamar meg tud majd egyezni orvos gyógyászati eszközökkel kapcsolatban 2012. szeptemberében tette közé a bizottság az erre vonatkozó rendelet javaslatát, itt különösen az in vitro diagnosztikai eszközökről van szó, és az in vitro diagnosztikai eszközökkel kapcsolatban meg kell teremteni a megfelelő jogszabályi kereteket. Persze tudom, a közelmúltban volt a PIP mell implantátum botrány, érzékeny kérdés. Az embereket garanciára van szükségük, hogy biztonságosak az ilyen in vitro eszközök. De ugyanakkor fontos az is, hogy biztosítsuk, hogy minél gyorsabban innovatív termékeket lehessen piacra dobni, hiszen ez is hasznos a betegek számára. Az egészségügyben tehát nagyon fontos, hogy az emberek életminősége folyamatosan javuljon az orvos gyógyászati eszközök által is, és az EU versenyképességét, a munkahelyek teremtését is fontos szempontnak kell tekintenünk. Létrehozzuk a kereteket, amelyeken belül majd az orvosgyógyászati eszközöket szabályozni lehet, lesznek forgalmazást megelőző konf- konformitás, megfelelőség értékelések és klinikai értékelés. Dagmar Roth Bérend jelentés tevő asszonya tegnap találkoztam, és Meredith McGuinness Ányik előadóval is az első megbeszélést már lefolytattuk, az in vitro javaslat rapportőre pedig Péter Lize, akit még ma, akivel még ma fogok találkozni. A transzferencia irányelvvel kapcsolatban annyit mondanék, hogy az ENVI szakbizottság közelmúltban szavazott erről. Az előző elnökségek elnökkel, eh, elnökség munkáját eh, folytatjuk eh, majd, és persze az írelnökség látja azt, hogy néhány tagállam a tanácsban nem nagyon hajlandó ennek a, ezt a javaslatot tovább vizsgálni. Az elnökség majd tárgyal a többi intézménnyel, és feltárjuk, hogy van-e esély a tanácsban a minősített többség megszerzésére, Szeretném, hogy, hogyha a jövő hónapi parlamenti szavazása plenárisan kiinduló pontja lenne annak, hogy a tanács is kialakítsa az álláspontját, és a többi intézményekkel folytatandó tárgyalások elég támogatást kapjanak. A program néhány más szempontjáról is szólnék röviden. Kutatás és innováció nagyon jelentős témák. Egy magas szintű eh, e-health elektronikus egészségkonferenciát eh, szervezünk együtt eh, az innovációs és kutatási főigazgatósággal májusban, Dublinban, és remélem, hogy minél többen el tudnak jönni majd erre a konferenciára. Lesz egy másik konferenciánk az agykutatás témában. Az e-health konferencia Május 13-14-15-én lesz egyidejűleg a, az egészségügyi informatikai konferenciával és kiállítással a Kutatás és Innovációs Főigazgatósággal együtt szervezzük a másik említett konferenciát, az agykutatásról, ennek a címe Egészséges Agy, Egészséges Európa, új távlatok az agykutatás és az egészségügy számára. Május 27-28-án lesz ez a konferencia, egyébként is május az agy hónapja az EU-ban. Lesz egy informális eh, miniszteri találkozó, március 4-én és 5-én Dublinban. Itt megvitatjuk a dohánymentes környezet, a betegbiztonság kérdését, valamint az autizmus és az ehhez hasonló komplex gyermekfejlődési betegségek problémakörét is. Köszönöm a figyelmüket, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök annak, hogy megvitathatom önökkel az elnökség prioritásait az egészségügy területén. Ahogy elmondtam, prioritásokat határozunk meg a jogalkotási programban. Egy politikai cikluson belül vagyunk, és fontos eh, az európai polgárok eh, számára, eh, az, hogy az erőforrásainkat a leghatékonyabban használjuk fel. Nagyon fontos, hogy a társjogalkotók együttműködjenek, és együtt támogassák az innovációt, a kutatást Európában. Elnök úr és az egész szakbizottság tisztelt képviselők, örömmel várom önökkel a konstruktív együttműködést. Köszönöm szépen, Riley miniszter úr. Most pedig megnyitom az első kérdéskört. Ez pedig hagyományos módon nálunk így történik, a Környezetvédelmi Szakbizottságban először a koordinátorok kapnak szót. Első hozzászóló Péter Líze, aki a néppárti egészségügyi koordinátor. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt tanácsi elnök úr, köszönjük szépen a bevezetőjét, szólt a dohánytermékekkel kapcsolatos irányelvekről már a tájékoztatója elején. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghallgatásra való meghívót. Ez a meghallgatás a néppárt javaslatára lesz megtartva, és örülök, hogy elfogadta tehát a meghívást. Nyilvánvalóan a dohánytermék irányáról sok vita lesz, de van egy téma, amire mindenképpen felhívnám a figyelmet. Nem kellene megkísérelnünk a passzív dohányzás témáját még jobban kiemelni, különösen a gyermekek veszélyeztetését hiszen azok az üzenetek, amiket hallunk eh, az utóbbi időben, azok elsősorban a dohányosokat, magukat érintő veszélyekről szólnak, de utalnunk kell arra, hogy a gyermekek, különösen a csecsemők, egy nagyon nagy kockázatnak vannak kitéve. Vannak olyan tanulmányok, amelyek például a hirtelen gyermekhalállal való közvetlen összefüggést támasztják alá. Tehát, hogyha a gyermekeknek kárt okozok, az is egy nagyon súlyos dolog, nem csak az, hogy a saját magamnak okozok kárt dohányosként. Egy másik téma, amiről szívesen szólnék, az nem tartozik közvetlenül az önhatás körébe, de az egészségügyi dolgozókat nagyon is érinti. Ez pedig a szakmai végzettségek elismerésével kapcsolatos irányelv. Egy, mint egy fél órával ezelőtt az Egységes Piaci és Fogyasztóvédelmi Szakbizottság csatlakozott a mi álláspontunkhoz. Itt a szakbizottságban és az IMCO illetékes szakbizottságban is azt mondtuk, hogy nem akarunk olyan előírást, amely a beteg ápolók esetében legalább 12 éves általános iskolai képzést ír elő, hanem azt szeretnénk, hogyha már 10 éves iskolai képzés után is lehetne gyakorolni ezt a szakmát. Úgy gondolom, hogy az ápoló személyzet és a betegek érdeke is ezt kívánja meg. Szeretném, hogyha ön is szívügyének tekinteni ezt a témát, és az illetékes miniszterrel, tehát a belső piaci tanácson megbeszélni ezt, hiszen ez a kérdés nagyon erősen érinti az egészségügyi ellátórendszert, és az illetékes IMCO a szakbizottság is azt mondta, hogy a tíz évnek a lehetőségét továbbra is fenn kell tartani. Én úgy gondolom személyesen, hogy az ember nem csak az érettségi vizsga letételével válik emberré. Én orvos vagyok, mégis sokszor bizonyos kérdésekben az ápoló személyzet nálam jártasabb, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen Péter Liző, betartotta két percet, most pedig Linda meg. Linda McEwen kapszol. Okay kollégának adom meg a szót, hiszen neki el kell mennie. Uh, very delighted to see you. Nagyon örülök, hogy itt van miniszter úr. És ahogy bizonyára tudja, nekem magamnak a dohány termékekkel kapcsolatban nagyon határozott véleményem van. Tudom, hogy ezekkel egyet is ért, de szeretném, hogyha biztosítana minket arról, hogy a tanácsi kollégáit is emlékezteti majd a WHO keret megállapodásáról, az ipari lobbival kapcsolatban a dihány, dohányiparban az ilyen interakciókat feltétlenül átláthatóan kell a WHO ajánlása szerint lefolytatni. Ki kell lépni az árnyékból. Nem szabad, hogy a jogszabályokat az árnyékban történő lobbizással befolyásolják. Tudom, hogy önnek is a dohány irányával kapcsolatban nagyon határozott véleménye van, de álljon is ki a tanácsban. Köszönöm. François Grosztet, köszönöm szépen. Miniszter úr, nagy érdeklődéssel hallgattam Önt, hiszen az összes téma, amelyet felvetett, rendkívül fontos szakbizottságunk számára. A harmadik egészségügyi cselekvési terv jelentéstevőjeként örülök, hogy erről beszélt hosszasan, részletezte azt, hogy még mit kell elvégeznünk. Több ülés lesz, három oldalú tárgyalások, és az a céljuk, hogy még három pontot lezárjanak a az MFF-et, a társfinanszírozást és a delegált jogi aktusok kérdését. A végső MFF-fel kapcsolatban emlékeztetnék arra, hogy parlamentünk nagyon alapvetőnek tekint a több éves pénzügyi keretet és hogyha nem sikerül a pénzügyi kerettel kapcsolatban megállapodnunk, akkor nem tudunk megállapodásra jutni a tanácssal. A pénzügyi allokáció, amit előirányoztak, már is nagyon gyenge, hiszen 440 ezer euróról van szó, millió euróról van szó 2020-ig, és tudjuk, hogy milyen nehézségek vannak a költségvetéssel kapcsolatban, amely sajnos egyébként csökkenni fog, de nem tudjuk elképzelni azt, hogy ennek a harmadik egészségügyi programnak a költségvetését akarják továbbra is feláldozni, akkor, amikor már évek óta folyamatosan egyre gyengült. Egy átfogó programról van szó, amely az elhízás, az alkoholizmus és a ritka betegségek elleni küzdelmet fogja össze. Ezek mind fontosak, hiszen ön is elmondta a kezdő, kezdeti szavaiban, hogy egy jó egészségnek örvendő, népesség az egész Európai Unió termelékenységére és versenyképességére kihatással lesz. Tehát rendkívül fontos. Felhívnám a figyelmét még egy témára. Ön azt mondta, és egyébként egyetértek ezzel teljes mértékben, hogy a gyógyszeripart támogatni kell abban, hogy Európában maradjon. Jelen pillanatban van egy kérdés, ami engem rendkívül érdekel, mert kétszer az Európai Gyógyszerügynökség engedélyt adott olyan gyógyszerek piacra dobására, amelyek ritka betegségeket gyógyítanak Európában. Ezek nélkül sajnálatos módon a halál vár a betegekre. És két alkalommal előfordult, hogy a hatóság nem adta meg az engedélyt, Franciaországban 20 éve alkalmazott gyógyszerek forgalmazására. És az Európai Bizottságot kérném, hogy térjen vissza erre a döntésre. És kérem miniszter úr, hogy ön pedig gyakoroljon nyomást, hogy ne legyenek olyan manőverek az Európai Bizottságon belül, amelyek ezt ismételten megakadályozzák. Köszönöm szépen a pontosan betartott két perces időkeretet. Most pedig két percben Ród Bérend kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr, értem. Üdvözlöm, miniszter úr, jó ismét látni önt. Két percben. egyet érte azzal kapcsolatban, hogy óriási változtatásokra van szükség az orvosi eszközökkel kapcsolatos jogi helyzetben. Más megkülönböztetésre van-e szükség a különböző orvosi eszközök megkülönböztetésére? És vannak-e olyanok, amelyeknek csak engedélyezésre másokra esetben másokkal kapcsolatban pedig csak tájékoztatásra van-e szükség. Amikor tájékoztatásra van szükség minden esetben, akkor a tájékoztató hatóságnak meg kell vizsgálnia azt, hogy milyen konkrét orvosi és tudományi és információ áll rendelkezésre, és mit kell bekérni. az, hogy egyszer használatos vagy többször használatos, az ezzel kapcsolatos klasszifikációval kapcsolatban át kell vizsgálnunk a higiéniára vonatkozó szabályokat az egész Európai Unióban. Nem csak az gyártók esetében, amit a bizottság előirányzott, hanem át kell tekintenünk azt, hogy mi az egyszeri használat, mi a többször használatos termék, és ne fordulhasson elő az, hogy a kórházak hátsó termeiben sutyomban felhasználnak egyszer használatos eszközöket még egyszer. Köszönöm szépen, 30 másodpercet jóvá írtam az idő egyenlegében. Kárhányz Florenc kapszót. Akkor én most idegessé váltam. Miniszter úr, egy kérdésem lenne a dohány termékekkel kapcsolatban. A bizottság ebben a kérdésben erőteljesen lép fel, ami az egységes csomagolást illeti. A gazdaság és az ipar képviselői részéről pedig azt hallom, hogy itt a bizottság a hatáskörét túllépi. Mennyiben állja meg ez a helyét? Van-e, van-e jogalap a bizottság által előterjesztett javaslatra? és így hát lehetőség van e, ennek a javaslatnak a későbbi keresztülvitelére, vagy pedig meg fogja kérdőjelezni az egész dolgot. Köszönöm szépen. Utoljára, de nem utolsó sorban, Glenis Vilmot kap szót az első körben. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, miniszter úr. Örülök, hogy a klinikai vizsgálatokat is a rendjére tűzte, ráadásul prioritásként, mivel ennek a rendeletnek vagyok a jelentéstevője, és hálás vagyok az együttműködésért, ami csapatával már is kialakult. De van egy fontos kérdés, az átláthatóság, ami mindig felmerül. Valódi probléma az orvosi, illetve gyógyszervizsgálatokkal kapcsolatban, hogy az, a lakosság várná az átláthatóságon. Szisztematikus ellenőrzésekre és tájékoztatásra van szükség. Tudom, hogy nagyon sok adatot visszatartanak. És tudom azt is, hogy a sikertelen vizsgálatok esetében az eredményeket gyakran nem is publikálják. Van olyan is, hogy ismételten végrehajtanak vizsgálatokat, mielőtt kiderül, hogy veszélyes egyszer vagy hatékonytalan. Az eredmények egyszerű összefoglalása ön szerint elégséges, nem kellene az átláthatósági intézkedésekben ambiciózusabbnak lenni, hiszen amikor a páciensek, a betegek válaszol, vá, vállalják, hogy részt vesznek egy klinikai vizsgálatban, nem egy cégen akarnak segíteni, hanem az emberiség javát akarják szolgálni. Amennyire tudom, a, az ilyen klinikai vizsgálatok fel tudják gyorsítani és segíteni tudják az életmentő kezelések fejlesztését. Köszönöm. Köszönöm szépen, Glenis. Most akkor az első kérdéskör végére értünk. Szeretném önt megkérni, hogy a felvetett kérdéseket válaszolja meg, és utána tartjuk meg a második kérdés feltételi kört. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a képviselőknek is a segítőkész kérdéseiket. Mindjárt az elején hadd mondjam tanácsi tagként, az elnökség tagjaként, hogy meggyőződésem, hogy a betegek javát kell, hogy szolgáljuk. Ebből kiindulva fogok válaszolni. Például Péter Líze úr kérdéseire a passzív dohányzás és a gyermekek kapcsán sokkal többet kell még tennünk a e területen, és rá kell mutatnunk, hogy különösen a gyermekek sérülékeny csoport. Kiskorúak, kötelességünk, hogy megvédjük őket. Parlament, a bizottság, a tanács is ugyan azon a játéktéren vagyunk e tekintetben. Tudom, hogy ha valaki dohányos, akkor nagyon gyakran a gyermeke is dohányos lesz. Úgyhogy a szülői viselkedés nagyon fontos. A gyermekek nem hülyék, odafigyelnek arra, amit mondanak nekik, de azt is figyelik, hogy a szülő mit tesz. Tehát egy oldalról, ha azt mondjuk nekik, hogy káros a dohányzás, és rövidebb lesz tőle az életük, egészségügyi problémáik lesznek, stroke, keringési betegségek, szívroham, azt persze meghallgatják. De ha ugyanakkor azt látják, hogy a szülő, akire felnéznek és bíznak benne, ott ül és cigarettázik, akkor ez a sok szó mind kárba vész. Úgyhogy nagyon komoly feladatunk van, hogy a szülőket képezzük és segítsük a gyermekek védelmében. Ez egy szörnyű szokás, tudjuk, hogy azoknak az 50%-át megöli, akik gyakorolják. Úgyhogy természetesen meg fogom vitatni az ön által felvetett oktatási kérdést a kollégáimmal. Az átláthatóság és az, a dohányipar lobby tevékenysége rendkívül fontos, hogy átláthatóság valósuljon meg ezen a területen és hálás vagyok azért, hogy ön ebben támogat engem. Mert Peter Lize is, és még sokan mások is remélhetőleg felsorakoznak majd mögénk. A költségvetés, igen, ez is egy olyan kérdés, amivel muszáj foglalkoznunk, de sajnos nem az én konkrét hatásköröm ez, de mindent meg fogok tenni, harcolni fogok azért, hogy növekedjen a költségvetés, mert az egészség a mi gazdagságunk. Az embernek nincs értelme gazdagnak lenni, hogyha nem tudja egészségben élvezni ezeket a javakat. Jobb, ha valaki egészséges, mint ha gazdag. Az, hogy a gyógyszeripar Európában maradjon, tökéletesen egyetértek e tekintetben önnel. De ismét visszatérek a megnyitó beszédemre, a betegek érdekét kell, hogy szolgálja ez is, csak úgy, mint a klinikai vizsgálatok. Olyan kommentárokat is hallottam, ami ezzel kapcsolatos, meg az adatok, információk átláthatósága, ez is kritikus fontosságú. De az ágazatnak, az iparnak nem lehet érdeke az, hogy titokban tartsák az általuk elvégzett vizsgálatok eredményeit. Aztán az orvosi eszközök és a jogszabályváltoztatás, amit Dagmar felvetett, tegnap nagyon hasznos megbeszélést folytattunk, de még sok munkánk van. A harmonizáció és a tájékoztató testületek és az ő általuk felvetett normák tekintetében is. hogyha ismét arról az alapból indulunk ki, hogy a betegek érdekében cselekszünk, akkor egyetértek, hogy definiálnunk kell, hogy melyik az a termék, amelyet biztonságosan újra fel lehet használni, megfelelő higiéniai kezelés után, egyben a kórházban is, melyek azok a termékek, amelyeket nem lehet így sem újra felhasználni független attól, hogy a gyártó milyen nyilatkozatot tett róla. És nagyon fontos az is, hogy Európában harmonizáljuk ezeket a normákat. Ez mindannyiunk számára kritikus fontosságú. Florence úr, a bizottság és a hatásköreinek a kérdése, nézzük meg Ausztrál barátaink mi, minek kell, min kell átmenniük, hogy az általuk elé, kívánt eredményeket elérhessék. Nekünk is muszáj cselekednünk. Ha nem tesz, hadd mondjak valamit, ami szerintem igaz. Néha nehéz felismerni, hogy mi okozza a problémákat. A rák óriási probléma. Nagyon sokat tudunk, de még annyi mindenre kellene rájönnünk. Amit tudunk, hogy mi okozza a rákot, ha tudjuk az okát, akkor azzal kapcsolatban muszáj tenni valamit. Jó, hát ha valaki dohányos és szeretne dohányozni, azt elfogadom, az a joga. Ha le akar szokni, abban segítenünk kell. De ahhoz nincs joga, hogy a gyerekek és a kiskorúak egészségét veszélyeztesse és elnökként tudom, hogy nem csak Írországról kell beszélnem, de mivel ír vagyok, mégiscsak, mégiscsak el kell mondanom, hogy látom azt, hogy a, a, a szülők egy légtérben a gyerekekkel az autóban dohányoznak. A gyerek ott ül a hátsülésén, a szülők elől füstölnek. Átláthatóság. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy rendkívül fontos. És a múltban is voltak olyan esetek, és orvosként tudom, hogy például a, voltak új gyógyszerek, amelyek nagyon hasonló hatékonyaknak tűntek, de voltak olyan mellékhatásaik, például a szívre, amelyeket nem jelentettek. Parlamentként és minisztertanácsként meg kell az ilyen jelenségektől védeni az állampolgárokat. Mert ez az ágazat és az egész egészségügy jó hírnevét sérti az embereknek és a doktoroknak, az orvosoknak, akik felírják a gyógyszereket, jó hiszeműen kell tudni használniuk őket. Ambiciózusnak kell lennünk, amennyire csak tudunk, de sok más területhez hasonlóan a sürgősség igényt a pragmatizmus és a, az alaposság igényével párosítanunk kell. A legnagyobb közegészségügyi kockázat Európában ennek leküzdése érdekében ezt az irányelvet és ezt a csomagot szeretnénk előrevinni, és mindent meg fog tenni ennek érdekében, hogy ez sikerüljön. Köszönöm. Köszönöm szépen. Áttérünk a második kérdésfeltételi körre. Karl-Heinz Florenz kollégának esetleg itt lehetőséget biztosítunk arra, hogy újra feltegye a kérdését, mert nem érkezett teljes körű válasz, de elsőként Michel Rivázi kap kettő percben szót. Yeah. Ach, instead of Karl Schlüter. Helyette Karl Schlüter. Ja, dann Linda McEwan. Akkor Linda McEwan. Okay, thank you. And, um... Köszönöm szépen, örülünk, hogy itt van velünk miniszter úr ma délelőtt, és örömmel látom a litván egészségügyi minisztert is. Az egészségügy a három nagy jogalkotási csomag egyike, amelyekkel a bizottságunk a következő hónapokban foglalkozik. Szeretnénk előre lépni ez ügyben. A e, dohány irányelv előadója vagyok. Én azt mondtam, hogy az egészséget tesszük első helyre. Én ezt maximálisan támogatom én azokat a javaslatokat venném e, előre, amelyek támogatják a bizottság javaslatát, és segítenek elérni, hogy jól szabályozzuk a dohányipart. Még nem vitattuk meg ezt a parlamentben, még azt sem tudom, hogy kik az árnyék előadók, de a parlament összes frakciója nagyon keményen dolgozott karácsony előtt, hogy egyáltalán elinduljon a munka. A, nem volt biztos, hogy időben elke, ide kerül-e elénk ez a javaslat, most itt van, és a parlamentben az összes kollégámmal együtt azt mondom, hogy szeretnénk, hogyha nagyon jó, eredményes lenne a munkánk a dohány irányelvvel kapcsolatban. Péter Liz említett megtámadta a gyerekeket. Az Egyesült Királyságban ezen a héten kiderült, hogy a tilos dohányozni nyilvános helyeken, az aszmás gyermekek száma drámai módon visszaesett évente 2% százalékkal nőtt korábban az aszmások száma, most a tilalom mutat 12%-kal csökkent. Tehát fontos látni azt, hogy valóban nagyon eredményeink vannak a dohányzás tiltásával. Skóciában nagyon jelentős mértékben csökkent a szívbetegek száma, mióta tilos nyilvános helyeken dohányozni, és jelentős mértékben csökkent azokban az országban, ahol ezt tiltják a dohányosok száma is. Hát én ott maximálisan szorosan eh, támogatom. Miniszter úr, amikor belépett az épületbe, talán látta, hogy eh, a szénmonoxid eh, veszélyekről van egy kiállítás. Higgins kollégám, aki talán ismer, szervezte ezt a kiállítást. És mm, szinte sokkolt minket az, amikor látjuk azt, hogy milyen sokan meghalnak szénmonoxid mérgezésben. Németországban 16-ak meg tavaly, amikor otthon grilleztek, és nem volt megfelelő a címkézése a grill eszközöknek. Lengyelországban évente százan halnak meg szénmonoxid mérgezésben. A bizottság azt javasolja, hogy szigorítsuk a szénmonoxid detektorokkal kapcsolatos szabályozást, a grillek címkézését, és legyenek a biztonságot ellenőrző szolgálatok hotelekben is. Sokan halnak meg szénmonoxid mérgezésben. Egy görög szállodában például gyerekek haltak meg az önök elnökségét felhasználhatják arra is, hogy itt előrelépés történjen. Az Európai Bizottság Borzs biztos sok területet felügyel, de ez egy fontos közegészségügyi kérdés, és itt tennünk kell valamit, hogy megakadályozzunk haláleseteket. Köszönöm szépen Linda meg Evennek. Most pedig Karl Schlüter kap szót. Köszönöm szépen, üdvözlöm, miniszter úr. Visszaidézem, amit mondott, egészség, gazdagság. Nagyon fontos, hogy az egészségügyi miniszterek nem csak a betegségek ellen küzdenek, hanem az egészség megelőzés területén nagyon aktívak. Ebből a szempontból az is nagyon fontos, hogy az ön, vagy a környezetvédelmi miniszterrel együtt küzdjenek a tanácsban is. A környezetvédelmi intézkedések gazdaságilag nagyon hatásosak lehetnek az egészség megőrzése szempontjából. Én leszek valószínűleg a dohány irányelv egyik árnyék előadója a zöld frakció képviseletében. Eh, Ausztrália nagyon érdekes példa, ahol már eh, egységesek, üresek szinte a címkék, eh, hogyha egy fiatal megkérdezik, hogy akarsz egy cigit, hogyha egy ilyen szinte üres csomagot kapnak, akkor sokkal kevésbé akarnak rágyújtani és persze nem is olyan, hogyha ilyen sima, üres felirat nélküli a cigarettás doboz, az sokkal kevésbé vonza az embereket. Tehát azt hiszem komolyan meg kell vitatnunk ezt a lehetőséget. A másik fontos dosszié a klinikai kísérletek kérdése. Szerintem skandalum az, hogy a negatív eredményeket rendszeresen nem publikálják, ugyanúgy, mint a pozitív eredményeket. Az orvosok rendszeres, rendszerint csak a nyilvánosságra hozott eredményekhez férnek hozzá, tehát már előítéletesen állnak hozzá az új kezelések, illetve a régi kezelések összehasonlított le, új lehetőségek kérdéséhez, vagy a placebo alkalmazásához. Tehát fontos, hogy pontosan megértsük, hogy milyen előnyökkel vagy hátrányokkal jár egy új kezelési mód a régivel szemben, és ehhez hozzá kell férni a negatív eredményekhez is. Hogyha mondjuk objektíven akarunk ítélkezni, és mondjuk az adott gyógyszer nem működik, nem bizonyít jól a klinikai kísérleten, akkor akkor be kell vallani, hogy igen, ezzel a gyógyszerrel nem sikerült az elsődleges célt elérni, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy viszont valami másodlagos célt sikerült elérnünk. Tehát ne tetessük azt, hogy amikor mondjuk az etikai bizottságban kell bizonyítani a gyógyszer hat, hatásosságát, akkor a másodlagos célt toljuk előtérbe sok százezer életet mentünk meg, hogyha nem haszontalan gyógyszereket használnak fel, és ezért sok szerencsét kívánok önnek, hogy ezt a dossziét sikeresen zárja le. Azután innováció gyógyszerekkel kapcsolatban. Itt túl keveset foglalkozunk. Ó, már három perccel letelt. Tehát beszélnünk kell az antibiotikumok kérdését, és van egy új mechanizmus, amivel egy új innovációs mechanizmus, amivel szegény országokba is el lehet jutatni olcsón a gyógyszereket. Carpe diem. Jill Panyol. Két percben miniszter úr, elnök úr. Ahogy ön is említette, jelentéstevő vagyok a határokon átnyúló kockázatokkal kapcsolatos ügyben. Az nagy érdeklődéssel várom a három oldalú tárgyalásokat a következő hetekben. Rendkívül fontos szöveg lesz ez az összes 500 millió európai számára. Jobban kell előrelátni, és jobban kell reagálni a határokon átnyúló kockázatokra, például a madárinfluenza, vagy a sertésinfluenza esetében, vagy az E. coli esetében ezt láttuk. Ami az E. coli esetében történt, nagyon szépen megmutatta azt, hogy ez a válság jelen van, és egy rossz kommunikációs stratégia ellenére sikerült végül jó megoldást találni, de az előző az nagyon komoly gazdasági károkat okozott. És még egy aktualitás, a bisphenol A, a talátok, a növényvédőszerek kérdése. Ezek olyan vegyi anyagok, amelyek óriási vita tárgyát képezik az európai intézmények között. Megpróbáljuk az ipari ágazatot befolyásolni ezeknek és az ezek maradványainak a csökkentése érdekében. Kérem mondja el, hogy ezen a témával kapcsolatban mit kíván tenni. És csatlakozok Frances Grostet asszonyhoz, az alfakol egy olyan gyógyszer, amely ritka ö, betegségek ellen lép fel, különösen a kisbabáknál. Az Európai Bizottság két alkalommal ellenezte véleményében ennek az engedélyezését annak dacára, hogy pozitív eredményeket tudnak felmutatni a gyógyszer használatával kapcsolatban. Az alfakorról van tehát szó. Tudjuk, hogy ennek van egy amerikai versenytársa, amelyet az adventista, hetedik napi adventisták gyülekezete finanszíroz. Kérem mondja el véleményét, miniszter úr, az aszpartammal kapcsolatban is. Nyilvános konzultációt nyitottunk az EFSA segítségével, ez idén február 15-ig tart. Nagyon komoly viták vannak az aszpartam és következményei kapcsán is. Ön imént azt mondta, hogy ha ma engedé, ma kellene a dohány forgalmazását engedélyezni, akkor nemet mondanánk rá elképzelhető, hogy a jövőben ugyanez a helyzet fog vonatkozni majd az aszpartamra is. Köszönöm szépen, Gilles Párnyó. Következő hozzászóló Morkunájten kolléga. Mm, Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm a bevezető részletes szavait, amelyel bemutatta az elnökség programját. Nagyon örülök annak, hogy a mi miniszterünket is, a mi egészségügyi miniszterünket is itt látom a teremben. Remélem, hogy megtalálják az együttműködés eszközeit. Igaz, hogy az előttünk álló év nehéz lesz, mert a az orvosi eszközökről szóló irányelvet, valamint a dohány irányelvet is meg akarjuk tárgyalni. Szeretném egy kérdést feltenni. Beszélt az innovációról, a kutatásról. Mi a parlamentben sokat vitázunk a megelőzés fontosságáról. Hogy mennyire fontos megelőző, hatékony megelőző kampányokat indítani például a nem fertőzéssel terjedő betegségek esetében. Aztán van ez a Health for Growth program, ami azt illeti, hogy ezzel, ennek a programnak bizonyos elemeit szeretnék kiterjeszteni, például a neurodegeneratív betegségek elleni küzdelmet szeretnék kiterjeszteni a programon belül. Az Európai Unió lakosságának nagy része egészség szempontjából írás tudatlan. Köszönöm szépen, Hübner kolléga Nőkap. Következőként szólt. Köszönöm szépen, miniszter úr, szeretettel üdvözlöm itt, bemutatta az ír elnökség prioritásait nekünk, és beszélt bizonyos eh, népbetegségekről is, így például a dohányzásról. Szeretnék egy fontos problémára utalni, ami foglalkoztat minket itt Európában. A népesség folyamatosan öregszik. Hogyha pedig egészségesen élünk, akkor magasabb életkort élünk meg. Ez következik abból, amit ön mond. ha a gyermekek eh, a szülők példájából tanulnak, és nem látnak jó példát maguk előtt, akkor nyilván hátrányos helyzetben vannak, és felnőtt korban az egészségügyi állap, egészségi állapotuk eh, romásához vezet ez. Tehát a szülői példa és az oktatás az egy nagyon fontos előfeltétele a betegségek megelőzésének. Ha olyan társadalmat szeretnénk, amely megfelelően képzett, megfelelő oktatást kapott, akkor ezt már ma el kell kezdenünk az ezzel kapcsolatos munkát. És természetesen a megfelelő gyógyszerészetről, gyógyszerkutatásról is beszélnünk kell. Hogyha itt nem vagyunk képesek re- szisztematikusan megoldásokat találni, akkor az eddigi folyamatok folytatódnak, öregszik a társadalom, és olyan betegségek lesznek majd a jövőben, Eh, amelyek korán nem ismerhetőek föl. Szeretném megkérni önt, miniszter úr, hogy más tanácsbeli miniszterekkel már most beszéljenek a megelőzés kérdéséről, mert minden, ami megelőzhető, azt meg kell előzni. Aztán vannak olyan népbetegségek is, amelyek nem csak Európát sújtják, hanem Európán kívüli területeket is, így például a depresszió. A depresszió néha arra vezethető vissza, hogy nem megfelelő az egyén életvitele. Jó lenne, hogyha Európában nem vetne még jobban lábat a depresszió. Utolsóként pedig Sophie Okoni kap szót. Köszönöm. Miniszter úr, üdvözlöm szakbizottságunkban. Csak egy gondolat. Tegnap szerveztem egy konferenciát, vala professzorral, aki az Állategészségügyi Világszervezet főigazgatója. Néhány gondolatot megosztott velünk az állati eredetű járványokkal kapcsolatban. Mindannyian tudjuk, hogy a patogének 70%-a, amely az emberekre hatással van, ma állati eredetű betegség. Milyen kapcsolatok vannak a Nemzetközi Megfigyelő Központ, ami 78 államot, tagállamot képvisel az Európai Unión belül és kívül, milyen kapcsolatokat ápol az Európai Tanácssal, illetve a Nemzetközi Állategészségügyi Megfigyelő Központtal, és hogyan lehetne megerősíteni e szervezetekkel a kapcsolatokat. Nagyon fontos lenne, mert rendkívüli információkkal rendelkeznek az állategészségügy a patogének és a járványok területén, de azért is fontos lenne, mert más tagállamok, más államok, az Európai Unión kívüli államok amelyek ennek az igazgató tanácsában részt vesznek, rengeteg információt tudnának velünk megosztani. Kiváló nagykövetek lehetnének. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szofi Okoni miniszter úr, ön é a szó zárásképpen. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm a kérdéseket a képviselőknek. Megpróbálom sorrendben megválaszolni őket. Linda McEwen, gratulálok az nek való kinevezéséhez, és örülök, hogy ezzel a transzparencia irányelvvel kapcsolatban tett fel kérdést, de szerintem is ez nagy lehetőségeket rejt magában, hogy tovább tudjuk javítani az emberek egészségét. A számok, amiket megemlített, nagyon jó hírt jelentenek, és én is majd örömmel adom tovább ezeket a számokat, tehát azt a jó hírt, hogy 12 százalékkal csökkent a dohányzó gyermekek száma, a, mikor bevezették a nyilvánosságon a dohányzás tilamlát. A szénmonoxid mérgezés, hát ugye ez inkább egészségbiztonsági kérdés, de valóban láttunk szörnyű tragédiákat, és több országban a szénmonoxid riasztók beépítését tényleg jobban kellene segíteni, reklámozni. Időnként a legváratlanabb helyzetekben történik szivárgás, ezért a detektorok sokat segíthetnek. Okay. Következő kérdés a klinikai kísérletek kapcsán. Teljesen egyetértek. Orvosként kicsit viccesnek tartottam, hogyha érkezik egy beteg, és a költségek 10 százalékát kerülne az, hogyha egy új gyógyszert tudnánk alkalmazni. Persze, amikor az orvosok felírnak gyógyszereket, akkor tudnunk kell, hogy ha valakinek egy nagyon drága gyógyszert írnak fel, akkor ez mekkora költséget okozza az egészségügyi ellátórendszernek, és akkor lehet, hogy a rendszer más részén nem lesz elég pénz. Tehát az orvosokat, akik gyógyszereket írnak fel, nekik tudniuk kell azt, hogy minden betegre gondolniuk kell, amikor drágább vagy olcsóbb gyógyszereket írnak fel. De ezzel együtt is a leg innovatívabb, legújabb gyógyszereket természetesen el kell, alkalmazni kell, és hogy, de csak abban az esetben, hogyha az új, drágább gyógyszer tényleg hatásosabb, mint a régi volt. Itt személyre szabottan kell eljárni. Panyol úr, határon átnyúló fertőzések veszélye. Igen, ezzel folyamatosan foglalkoznunk kell. Tudom, hogy a ciprusi barátaink remek munkát végeztek ezen a területen, ezt szeretnénk eh, folytatni. Említette egy konkrét eh, gyógyszert, az alfakolt, eh, ez valóban lehet, hogy problematikus. Richard Bruton miniszter kollégám illetékes ezen a területen, őt fogom felkérni, hogy foglalkozzon ezzel a e, kérdéssel. E, tehát az alfakol e, kérdését is említettem, ezt úgy tudom, hogy bíróság előtt van az ügy. Azután itt van az aszpartam kérdésem. Itt is már zajlik jelenleg egy konzultáció, úgyhogy ezt kellene talán felgyorsítani. A következő kérdés, a prevenció, a megelőzés valóban rendkívül fontos. Én is már elmondtam a miniszteri tanácsülésen korábban is, hogy mi politikusok vagyunk, tehát itt a parlamentben is el kell ezt mondani, és persze mindig politikus számára sokkal hasznosabb az, hogyha szépen egy új emeri berendezést tudnak átadni, vagy megnyitni egy új, könyv, egy új kórházat, mint hogyha a megelőzést próbálják előre vinni, de nincs idő arra, hogy csak beszéljünk dolgokról, ennek az árát meg fogjuk fizetni. Minden euró, amit a megelőzésre költünk, az 12-20 euró megtakarítást eredményez a kezelések oldalán. Itt az előbb ugye sokat beszéltünk a dohány irányelvről, ezzel a gyermekeink egészségét tudjuk javítani hosszú távon is, és tovább fognak élni úgyhogy politikai szempontból lehet, hogy ez nem nagyon vonzó, hogyha minden négy-öt évente újra választást akarunk, de nagy a felelősségünk, amit komolyan kell venni, és hosszú távú gondolkodásra van szükség. Következő kérdés, az oktatás, hogy ez a betegség megelőzés alapja, maximálisan egyetértek önnel, és minden bizonyal többi miniszterrel együtt, az oktatási miniszterek miniszterekkel és a környezetvédelmi miniszterekkel, igazságügyi miniszterekkel kell ezen együtt dolgozni, hogy egy biztonságos, egészséges környezetet biztosítsunk mindenki számára. És a gyermekek oktatása, nevelése, ez, ahogy korábban is mondtam, rendkívül fontos. Az igazi nevelés az otthon zajlik, tehát a szülőket is rá kell nevelnünk arra, tudatosítani kell bennük, hogy az ő magatartásuk mennyire befolyásolja a gyermekeik magatartását. Mentális egészség nagyon fontos kérdés egész Európában, eh, tehát a depresszió kérdése. Eh, itt azt hiszem, ezt jobban tudatosítani kellene, és több pénzre is lenne szükség. Az én hazámban biztos, de egész Európában is a eh, mentális higiénés kérdésekbe talán többet kellene erre, több pénzt kellene erre fordítani. A sportot kellene talán megemlíteni, hiszen a sport tevékenység hatására talán sokkal jobban érzi magát mindenki, és ez talán a gyógyít hatást nem hozhat minden betegség számára, de nagyon fontosan hozzájárult az egészséghez. Az egészségneveléssel is foglalkozni fogunk majd márciusban az informális miniszteri tanácsülésen Dublinban, és megvitatjuk, hogy milyen preventív intézkedésekre van szükség. Érdekes talán megegyezni azt is, hogy a modern társadalmak általában a magasabb szénhidrát tartalmú táplálékból fogyasztanak nagy mennyiséget, és ez persze káros azok, akik pedig látszatra nem nagyon egészséges táplálékot fogyasztanak, az ő egészségüket eh, nagyobb eh, veszély fenyegeti. Lehet, hogy a gazdagabbak, akiknek több pénze van, végül is eh, kevésbé lesznek egészségesek, mint akinek de ha valaki sok szénhidrátot fogyaszt, ami azért, mert az olcsóbb, akkor persze az ő egészsége károsul. Mindenképpen minden témával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy az információ csere rendkívül fontos, a legjobb gyakorlatok cseréje, hogyha valahol valami működik, akkor ezt célszerű lenne egész Európában elterjeszteni. Az információ átadása, cseréje erős, erősítheti a kapcsolatokat a kutatás területén is, és nagy mértékben függ majd ettől is, hogy milyen hosszú ideig élünk majd. Minister, for your participation and for the question. Köszönöm szépen a prezentációját, köszönjük a válaszait a kérdésekre. Jó szerencsét, sok sikert kívánunk önnek és az elnökségnek is az elkövetkezendő hat hónapra. Nagyon-nagyon sok mindenről hallottunk ma, stratégiákról, jogszabályalkotási tervezetekről. Az egészségügyi ágazat nagyon jó mert meg lehet mutatni benne, hogy milyen előnyekkel jár az Európai Unió, hogy milyen jó dolgokkal ért vagyunk itt. Úgyhogy köszönöm szépen, és sok sikert kívánok önnek! So your Lithuanian colleague is also here? Yes, yes. So, liebe... Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Nevezetesen az ebédszünettel. 15 órakor találkozunk. Itt kérem mindenki hozza magával a kártyáját, ugyanis a munkát rögtön a szavazással kezdjük, szoros időterv szerint. Úgyhogy jó éjséget és jó étvágyat kívánok mindenkinek!